Good day, everyone. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök a LIBE szakbizottság rendes évi ülésén, és ezzel megkezdjük az ülést, elfogadva a napi rendet. A délutáni ülést hetedikére halasztottuk. Azután, ami a nyelvi rezsimet illeti, miután ez egy bizonyos méretekkel rendelkező ülés, nem minden nyelven van tolmácsolás, nem lesz sajnos dán, finn, e, észt, máltai és horvát nyelven tolmácsolás. Köszönöm a megértést. És ezzel javaslom, hogy a koordinátorok ajánlásait fogadjuk el. Melyek is ezek? Első, az összes szóbeli kérdést a romákkal kapcsolatban, az EU stratégiával kapcsolatban, amelyet a bizottsághoz intézünk. Nos, hát itt két kérdés megfogalmazásában ról döntöttek a koordinátorok, ezt egyébként már ki is küldtük. Másodszorban az e-justice action plan 2014-re vonatkozólag, illetve 2014-2018-ra vonatkozólag. Nos, hát itt is egy közös Libe-Juri kérdésben állapodtak meg a koordinátorok, amelyet október 11-én fogadtunk el. A az októberi második plenáris ülésen Strasbourgban kerül majd ez felvetésre. Ami azután következik a ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, és akkor ezt el is elfogadottnak is tekintjük, amennyiben nincsenek ellenvetések. Négyes napi rendünk, pontunk, jogalkotási eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása. Itt lesz egy hármas közös, vagy harmadik közös trialógus, Nem tudom, hogy esetleg a telefonom volt az interferáló, vagy túl nagy volt a visszhang, nem tudom. Hallanak? Rendben. Következik a LIBE MFF kérdés trialógusa. Nagyon sok tárgyalást folytattunk, ezek még most is folynak, folyamatban vannak, és eléggé bizakodunk abban, hogy esetleg délutánra mm, kézzelfogható előrelépés tapasztalhatunk majd a delegált jogi aktusok kérdésében. Ez pedig azt jelenteni, hogy az igazságszolgáltatásra vonatkozó alapok felszabadulnának. A trialógus kimenetéléről Schulz elnököt fogom tájékoztatni az MFF kapcsán folyó tárgyalásokról az igazságügyi vagy igazságszolgáltatás területén. Makovei asszony, a jelentéstevő is itt van, és esetleg ő majd ezt bemutatja, és aztán itt van a javak elkobzásáról szóló irányelvre vonatkozó javaslat is. Kérem, hogy ezt mutassa be Makovei asszony. Köszönöm szépen! Az elnökségek sorrendben folynak, és már az x trialógusnál tartunk. Ebben a hónapban is folynak a trialógus tárgyalások. A problémák, amelyek még mindig nem oldódtak meg, a legfontosabb kérdésekre vonatkoznak. Például a hosszú távú elkobzások, lefoglalások, különös körülmények között, akkor, amikor nem követi ezt büntetőjogi feljelentés. Az utolsó pillanatban is a bizottsága és a tanácssal ezen három cikkről viták folynak. Az összes többi kérdésben sikerült egyetértésre jutnunk. Nagyon reméljük azt, hogy sikerül majd év eleje, vagy év vége előtt még ezt a litván elnökség előtt véglegesíteni. Borszelino asszonyhoz fordulnék, és meg is szeretném köszönni az ő és a többi árnyékjelentéstevő nagyon pozitív támogatását. A probléma az igazából a tanácsálláspontja bizonyos kérdésekben. Bárki hozzá kíván-e szólni? Nem. Más intézmények? Makovei asszony ügyével kapcsolatban. Aztán következő napi rendi pontunk a CEPOL elnökségi ügye. Ugye itt a CEPOL székhelyéről van szó elsősorban, illetve a további jogalkotási eljárásokról olyan helyzetben vagyunk, ismerhetném a helyzetet. Az rendőri képzését felelős ügynökség, amely jelenleg az Egyesült Királyságban található, nagyon vitatott azok után, hogy az Egyesült Királyság kormánya 2014-re bekívánja zárni ezt a helyszínt, és ugyanakkor nem kíván egy alternatív elhelyezést biztosítani a CEPOL-nak. Ugyanakkor a CEPOL és az Europol, mint ismeretes, egyesülni fognak, a bizottság javaslata szerint, és itt a tagállamok, illetve a frakciók, is, frakciók részéről is ellenkezésekről kaptunk hírt. Júniusban a litván elnökség alatt meghívják az összes érintett intéz, tagállamot, hét tagállam, Finnország, Tamperét javasolta, Görögország is, Magyarország, Budapestet, Írország Olaszország Rómát javasolta, Hága, tehát a Hollandia is felmerült, és ezzel kapcsolatban október 8-án a tanács egy elsőleges véleményt fogalmazott meg. Úgy tűnik, hogy jelenleg Budapest Magyarország az esélyes a székhelyre. De miután itt egy együttdöntési eljárásról van szó, a négyes cikk a tanácsi határozatban, 2005-ösről beszélünk, azt mondja ki, hogy amennyiben a székhely változik, akkor az alapító szerződést is meg kell változtatni. Tehát ezzel kapcsolatban van hozzászólási jogunk itt az Európai Parlamentben. A tanács nélkülünk nem dönthet. Tehát a mi felelősségünk, hogy vitát folytassunk a kérdésről, és ahogyan, amennyiben ez, ezt megköveteli majd a helyzet, a tanács véleményével egybelső vagy nem egybelső döntést fogunk hozni. Tehát most megadnám a szót azoknak a parlamenti képviselőknek, akik hozzá kívánnak szólni a bizottsági javaslat vitájához. Először hallgassuk meg a litván elnökségnek a hozzájárulását. Köszönöm szépen! Kedves szakbizottsági parlamenti képviselők, tisztelt résztvevők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témáról szóljak, amely amelyet már ismertetett az elnök úr. És ezért nem is szeretném még egyszer megismételni a már elhangzottakat azon körülményekkel kapcsolatban, amelyekkel szembe találtuk magunkat az elmúlt időszakban. És hogy hogyan is kívánunk egy releváns megoldást találni. Egyetlen egy dolgot hangsúlyoznék, a helyzetet valóban az Egyesült Királyság beli egyoldalú döntés hozta a helyszínnel kapcsolatban. Éppen ezért a litván elnökség feladata az volt, hogy biztosítsuk azt, hogy a CEPOL, mint ügynökség, amely a rendőri képzésért felelős, művelet, tehát működőképes maradjon ilyen körülmények között is, és folytatni tudja munkáját. Tehát egyfajta folytonosságot szeretnénk biztosítani, illetve azt, hogy a tevékenységét folytatni tudja. Elnök úr, ön nagyon pontosan fogalmazott, Litvánia, mint jelenlegi tanácsi elnök, soros elnökség, jelenleg megvizsgálja a beérkezett jelöltségeket, a CEPOL esetleges helyszínével vagy székhelyével kapcsolatban. Vilniusban, júliusban került erre sor az informális tanácsi csúcs találkozón. A tagállamok a jelöltség bemutatásával különböző információkat, hozzáférhetőségeket kellett biztosítsák, a különböző privilégiumrendszereket amelyeket felkínálnak a staffnak, a megfelelő iskoláztatási lehetőségeket a tisztviselők gyermekeinek, illetve olyan állításokat kellett megfogalmazzanak, miszerint a székhely teljes mértékben rendelkezésre áll. Nos, a kritériumokat a közös megközelítésben tisztáztuk, a tanács, a bizottság és a parlament részvételével az összes európai ügynökségre vonatkozólag. A kiválasztás a mindenképpen nagyon átlátható kell, hogy legyen, ez volt a taná, illetve ez volt a soros elnökség célja, és a korábbi gyakorlatra, illetve tapasztalatokra kívántunk hivatkozni. Többször is megtörtént vagy volt már hasonló helyzet. Luxemburgban a múlt héten a bel- és igazságügyi tanács ülésén egy közös megállapodás, megközelítés alakult ki a miniszterek között, de a további lépések jogi úton kell, hogy folyjanak, ami azt jelenti, hogy formálisan meg kell változtatnunk a CEPOL székhelyét, hiszen a CEPOL-ra vonatkozó határozat 4-as cikke kimondja, hogy a CEPOL székhelye Brownscale-ban az Egyesült Királyságban található. Ezt meg kell változtatni. Márpedig ehhez két lépés lehetséges, az első, szerint az első megoldás minél hamarabb a bizottság egy új cepolra vonatkozó határozatot fogalmaz meg, ahogyan a miniszterek a júniusi ö, tanács ülésen visszautasították az Európol és a CEPOL összeolvadását, ami egyébként egybeesik a LIBE szakbizottság véleményével is. Ugyanakkor a CEPOL székhelyének megváltoztatása 2014 vége előtt meg kell történjen. Ezért fontos kimondani, hogy sürget bennünket a parlament politikai mandátuma, illetve általában az európai politikai esedékes választások. Tehát ezért kell minél hamarabb tennünk valamit. Amennyire a bizottság ezt a javaslatot nem fogja megfogalmazni, akkor van egy második opciós lehetőség is. A tagállamok legalább egy negyedének kezdeményezésével, jelenleg hét tagállamról lenne akkor szó, a 76-os cikk értelmében, 76-os cikk B bekezdésének érdekében, illetve értelmében kezdeményezhetnek változtatást. Miután sürget az idő, ezért az elnökség úgy döntött, hogy már most meg kell kezdeni a munkát, azért, hogy ezt az együttdöntési eljárási eljárást meg tudjuk kezdeni, hogy még 2014 vége előtt az ügyet le tudjuk zárni. Ugyanakkor figyelembe vesszük az európai parlamenti választások esedékességét is, amely következő év áprilisában kezdődik, nem a választási folyamat. Éppen ezért minél rövidebb idő alatt gyorsan kell megegyezésre jutni, és közös érdekekről van szó, igazából az forog kockán, hogy a FEPOL működőképes maradjon, és a munkatársai ne legyenek hosszú ideig bizonytalan helyzetben. Vannak további lépések is, amelyek alatt azt értem, hogy a tanács soros elnökségek együtt kíván működni a parlamenttel, annak érdekében, hogy a megfelelő jogalkotási módosítási folyamat minél gyorsabban lezáruljon. Köszönöm szépen. Elnök, bizottság. For the discussion. Mielőtt még megadnám a szót a képviselőknek, a bizottság kapja meg a szót. Az Európai Bizottság az elmúlt belügyi és igazságügyi tanácsülésén tárgyalt erről a kérdésről. Az Európai Bizottság feljegyezte azt is, hogy az október 8-ai tanácsülésen a miniszterek politikai megállapodásra jutottak a CEPOL jövőbeli átmeneti székhelyét illetően egy eléggé eh, kivételes eljárás eh, keretén belül. Eh, ennek értelmében az első nem lehet a CEPOL székhelyem. Szeretném ezt áttekintően áttekinteni. Nagyon fontos ennek keretében a rendőrségi képzés. Az Európol reformját így végre lehet hajtani, amely kitér a tevékenységekre, azokra is, amelyeket más ünnökségekkel folytatnak le, és különösképpen itt a CEPOlt figyelembe véve. Mindenképpen költséghatékonyan szeretnénk eljárni, szeretnénk megfelelni az azonosított igényeknek, és a rendeletünk figyelembe veszi a cepolt az igényeit is. Az volt a célunk, hogy a költség megtakarítást érjünk el, megfelelve a reform általános céljának, illetve annak az ajánlásnak, amit a közös megközelítésben fogalmaztak meg a decentralizált ügynökségeket illetően, és amely, és amely megállapodás mind a három intézmény támogatta. Ebből a kifolyólag a tanács által elfogadott álláspont, hogy az átmeneti CEPOL székhely kérdését elkülönítsék politikai elköltséges politikailag technikai szempontból is kétséges. A bizottság felismeri azt, hogy milyen nagy ellenállás van a tanács, illetve a parlament részéről, annak irányába, hogy az EU-pat, illetve a CEPOLT egyesítség. Ugyanakkor vannak támogató hangok is, főként a parlament költségvetési szakbizottságában. Ennek tudatában az Európai Bizottság elégedettséggel ismeri el, hogy konstruktív erőlépést történt a tanács, illetve a parlament részéről is. Más fontos aspektusok tekintetében a reform szempontjából. Ezért a működési reform kapcsán meg kell vizsgálnunk a CEPOL és annak székhelyének kérdését. Mindenképpen olyan megoldást kell elérni, ami a racionalizációt támogatja. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, most az Europol Cepol összeolvasztás kapcsán Diaz de Mera úr, mint jelentéskésztő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a tanács soros elnökségének gratulálni. A kritika, amit megfogalmazok, az nem a tanács elnökséget illeti, hanem a tanácsot általánosságban. Elnök úr, tisztelt eh, elnök úr, az a nyilatkozat, amit ma a soros elnökség részéről hallhattunk, én azt teljes mértékben elutasítom, mint eh, tartalmilag, mint pedig formailag. Én ezt elutasítom azért, mert eh, ezek a nyilatkozatok Igazából már egy hete megjelenhettek volna a Libesza bizottságban, tehát ez egy kicsit megkésett már ez a dolog. Hiszen itt az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmezéséről van szó, amelyet egyébként nem helyesen végeztek el. Elutasítom magát az eljárást is, az Európai Unió, szerződés, Európai Unió működéséről szóló szerződés 76-os cikkét nem fogadták el megfelelően, és ezzel már az október 8-ai ülés előtt kellett volna foglalkozni a parlamentnek, és nem csak most. A 294-es cikket sem megfelelően alkalmazták, a jogotási eljáráshoz fűződő azonos jogok tekintetében. Lisszabon gyönyörű fővárosa egy gyönyörű szomszédos országunknak, Portugáliának. Létezik a Lisszaboni szerződés is. És ez a szerződés sokkal több jogkört ró az Európai Parlamentre. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez egy gyönyörű ország, hanem itt egy gyönyörű, ebben a fővárosban egy gyönyörű szerződés is született. Itt a tanács igazából azt tette, hogy jóvá hagyott egy időpontot, erről nem konzultált az Európai Parlamenttel, és nem támogatott, nem tájékoztatott bennünket erről. Az egész zárt ajtók mögött történt. Siete propuestas én ezt nem tudom elfogadni. Elnök úr, ugyanis hét különböző javaslatot terjesztettek elő, ebből csak egyet kapott meg az Európai Parlament. Tehát a hét eh, javaslatról mi egyáltalán nem tudtunk semmit sem érdemben e, nyilatkozni. Az, az Avila gyönyörű városa vagy Hága, ez is igazából egy övön aluli ütés volt az Európai Bizottság igényeivel szemben, akár csak Tampere, vagy Budapest, vagy Templemore. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament nem is tudott semmit sem mondani, pedig mondania kellene valamit, ugyanis információkra van arra szükség, hogy ezzel kapcsolatban bármit is mondhasson. A jelöltek benyújtották javaslataikat, ezeket láttam is, és eléggé szomorú az, hogy most ez történik. Igazából a házi nem tudok többet hozzátenni. Yeah. Hát az Európai Bizottság által meghatározott eljárásról van szó. Ugyanis jogi szempontból, de politikai szempontból is, hiszen itt egy politikai szín, székhelyen vagyunk, sőt, ez, ez egy nagyon is átpolitizált ház. Az eljárásra vonatkozólag, hogyha nem helyes az eljárás, akkor a, az eredmény is nem lesz hiteles. Úgyhogy objektív megközelítése van szükség, és ezért szeretném a saját jelöltségemet fenntartani. És ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatni egy tényről. Ugye itt a legitimitás hiányáról van szó egyesek szerint, de nem. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, a parlament átláthatóságot szeretne, azt szeretné, hogyha világos helyzet lenne, és azt, hogy az együttdöntési eljárás szerint meghatározott szerepet megkapja, és ismerje a helyzetet minden egyes javasolt székhely esetében. Itt a végső megoldás csak így érhető el, de mi, miben is áll a hiba? Nincsen olyan nagy sürgető helyzet, éppen ezért ez az idéglenesség sem megalapozott. Éppen ezért, elnök úr, én elutasítom, háromszor is elutasítom, másodszor is, harmadszor is elutasítom ezt a megoldást, és kérem, hogy a Lisszaboni szerződésben meghatározott szerepünket tartsák tiszteletben. További pontok tekintetében, nagy hiászony. Meghallgattam az Európai Bizottságot, és eh, úgy látom, hogy nem nagyon akarnak meghallgatni bennünket. Eh, az Európai Bizottság nevében azt javasol, javasolt valamit, eh, amit a tanács eh, eh, elutasított, és úgy látszik, hogy a frakciók többsége is elutasítja itt a Libén belül, ráadásul mi vagyunk a kompetens bizottsága a, itt a parlamenten belül, azt illetően, hogy akarjuk-e vagy sem az Európol és a CEPOL fúzióját mert más bizottságok is véleményt mondhatnak ugyan, de nem kompetens bizottságok abban, hogy kinyilvánítsák, hogy akarják-e ennek a két ügynökségnek a fúzióját. Tehát itt kell ezt megbeszélni, eldönteni. Az litván elnökség legalább felelős felelős javaslatot tett arra, hogy kikerüljünk ebből a zsákutcából, azt követően, hogy a, a, az Egyesült Királyság kormánya el akarja adni a Bramshilly telket, és onnantól kezdve nem lesz helye a e, e, Cepolnak, és nyilvánvalóan a bizottság erre kellett, hogy re, e, reagáljon. Örülök, hogy a tanács ezt elutasította. Hallottam Augustintől, hogy elég, elég vitatott és kétes ez a ez a e, helyzet. Az LTS e, egy meghallgatást tart e, november 27-én, és én pedig azt szeretném, hogyha az összes jelölt ország eljöhetne erre a meghallgatásra, és előadhatná, hogy miért is akarja a saját földjén ennek a cepolnak a székhelyét. Tehát november 27 17-én eh, hallgassuk meg a eh, Spanyolországot, Görögországot és a többieket, eh, és ekkor a parlament, illetve a Libe szakbizottság tudomást szerezhet arról, hogy milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár, hogyha egyik vagy másik országnak adjuk a székhelyet. Azt gondolom, hogy a jelöltségek esetében így kell eljárnunk. Nem tudom, hogy a tanács Eh, hogy járt el ezzel, de itt egyenként kellene értékelni a eh, dolgokat, illetve a eh, jelentkező országokat. Tehát én azt remélem, hogy 2014 végéig sikerül megtalálni a megoldást, ugyanakkor azt is látjuk, hogy adott esetben előfordulhat, hogy szükséges lesz a menetrendet, a naptárat elmozdítani. Köszönöm. Tudniuk kell, hogy koordinátorok ülése lesz eh, ma délben, és eh, akkor lehet majd ezeket a javaslatokat eh, megtenni. A koordinátorok között megbeszéljük majd ezeket, és formalizáljuk a javaslatokat, hogy legyen-e hearing, legyen-e meghallgatás abban a témában, hogy, illetve abból a célból, hogy bemutatkozhassanak a jelölt országok, Kirkhope úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is csak szerettem volna néhány szóval hozzászólni ehhez a témához. Mint ahogy önök is tudják, Nagy-Britannia döntése, hogy a Bramsili székhelyet bezárja, egy olyan döntés volt, amely néhány emberben zavart keltett, de önök is tudják, hogy ennek pénzügyi indokai voltak. Nyilvánvaló volt innentől kezdve, hogy a CEPOL helyszínét meg kell változtatni. Na most én sem szeretném azt, hogy az Európol és a CEPOL egyesüljenek, mert a két szervezetnek a tevékenysége, a funkciója azért erősen eltérő, függetlenül attól, hogy a bizottság mit dönt, ha egyáltalán a bizottság dönt arról, hogy mi lesz a CEPOL jövőbeli funkciója. Én tehát Eh, hiszek abban, hogy a cepolnak eh, külön eh, funkciói vannak, és oda kell figyelnünk arra, hogy a cepolnak ne adjunk olyan hatásköröket, ahol a nemzeti rendvédelmi szervek már ellátják a feladatokat. Ne okozzunk tehát zavart azzal, hogy megkettőzzük a felelősök, illetve az egyes tevékenységeket elvégzők körét. Mi a brit kormány részéről az, azt hallottuk, hogy ők Hollandiát favorizálták volna, Hágát. Ehhez képest egy másik helyszín lett megnevezve. Nekünk az együtt döntési eljárás keretében jogunk kell, hogy legyen, hogy hogy beleszólhassunk és meghallgathassuk ezeket a városokat. De egyébként én nem emlékszem arra, hogy igazándiból mi döntöttünk volna valaha is az ilyen székhelyügyekben, mert ezek a döntések általában a földrajzi egyensúlyt, illetve az egyes országoknak a relatív erejét vették figyelembe. Nem azon múlt, tehát a döntés soha, hogy az egyik helyszínt jobbnak találtuk mi, mint a másikat, hanem inkább arra figyeltünk oda, hogy megfelelően legyenek szétszórva a, a, az ügynökségek, nem tudom, hogy ennek a bizottságnak a javasolt eljárása az helyén való-e, illetve ha mi úgy döntünk, akkor a tanács vagy a bizottság komolyan veszi ezt. Ne vesztegessünk tehát nagyon sok időt erre a kérdésre, viszont a CEPOL funkcióival kapcsolatos bizottsági javaslat az nagyobb odafigyelést igényelne, és gondoljuk át, hogy jövőben, hogy hova tesszük ezeket az ügynökségeket. Köszönöm. I will continue in Hungarian. Uh, Magyarul fogom folytatni. És, a, uh, és ez a bizottság, a belis igazság, Igazságügyi Bizottságunk ugye sokszor hangsúlyozta, hogy nem értünk egyet az Európol és CEPOL összevonásával, és ebben teljes egyetértés volt itt uh, mindig, sőt kifejezetten aláhúztuk, hogy az önállóságot hasznosnak tartjuk. úgyhogy az, hogy, hogy milyen módon őrzi meg ezt az önállóságot, és ez hogy néz ki ez a forma. Én azt látom, hogy ez egy intézményközi vitává alakul itt, és meg kell találni azt a módot, ahol a tanács és a, és a parlament megtalálja a közös nevezőt. Ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert még olyan nem volt, hogy a parlament döntött volna, melyik székhely ajánlat jobb, vagy hogy egyik ajánlat gazdaságosabb és a másik nem. Ilyen procedúra eddig nem volt, és nem is gondolom, hogy mi most ezért bírálhatunk bárkit, és a legitimitását kérdőjelezhetjük meg egy olyan tanácsi döntésnek, amihez a tanács hozzászokott, mi pedig nem. Úgyhogy mivel én úgy gondolom, hogy Magyarország egy nagyon jó pályázatot tett le, ezért is lehetett egyhangú döntés a tanácsban, és nem hiszem, hogy politikai vita tárgyává kell itt váljon a parlamentben, hogy melyik tagállami ajánlat jobb vagy kevésbé jobb. Nekünk nem ebben kell megkérdejelezni a, a, a tanács döntését, és ezért én, én nem gondolom, hogy, hogy már eleve el kell vetnünk, vagy meg kell kérdőjeleznünk ezt a megoldását valószínűleg azért hozta a tanács egyhangulag azt a döntést, amit hozott Magyarországot illetően, mert azt találta a legjobb ajánlatnak. Úgyhogy én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt az intézményközi vitát kell itt rendezni, és megtalálni azt a módot, módot hogy mindkét intézmény elégedett legyen a megoldással. És Nyar Tavares, Tavares úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm a bizottság, illetve az elnökség magyarázatait, illetve semmit a jelentéstevő elmondott. Csak néhány saját kérdésem lenne, úgy, mint az elnyék jelentéstevő az Europol Cepol összeolvadás kapcsán. Majd a végén pedig lenne egy megjegyzésem is, úgy, mint alapvető jogok jelentéstevője Magyarország esetében. A kérdésem a következő, hogyha valóban az Európol jelentés kapcsán, amikor az Európol, CEPOL összevonását először a bizottság javasolta, és ha jól emlékszem, itt, jó magam és a frakciónk is mindig is elleneztük azt, hogy ezt a két intézményt összevonják, és így a CEPOL székhelye hágába került volna, hogyha, a, hogyha egy új egyedöntési eljárásra van szükség a CEPOL székhelyét illetően, akkor ez mit jelentene? a szabizottsági munkánk szempontjából, mert az én olvasatomban először is szavaznunk kellene Demeres úr jelentéséről, utána ez majd a trialógusra kerülne, majd tanácsi döntés születne erről. Mielőtt még elvetnénk a CEPOL és az Europol összevonását, először is le kell zárnunk ezt a jogotási javaslatot, hogy újat lehessen kezdeményezni, és utána lenne egy új jelentés. Tehát ezt szeretném tisztázni a határidők szempontjából is. Az elnök úr például mit gondol erről, mit lehetne tenni ebben az eljárásban? És most gondolok arra, hogy itt szeretnénk betartani a 2014-es határidőt is. Nos, igen. elnök túllépte a felszólalási időjét, és lesz majd egy eh, elektronikus szavazásuk is, és ha kérhetném, kicsit gyorsítsák fel a hozzászólásaikat. Nem, nem gond az elnök úr, csak nagyon gyorsan még az álláspontomat szeretném elmondani a Magyarország alapvető jogokkal kapcsolatban. Szeretném ezt leszögezni. Nekem nincs semmilyen kifogásom a budapesti székhelyel szempontban, még találtam is ez a bizottságnak feltéve, hogyha prioritásként kezelik a parlament számára fontos kérdéseket, tehát az alapvető jogokat, a demokráciát, tehát el kell fogadni a parlament véleményét, főként akkor, hogyha együttdöntési hatáskörünk lesz ebben a kérdésben, és remélem, hogy ha már most erről dönteni fognak, akkor a kettes cikkben felvethetjük mindazt, amit a parlament azonosított Magyarország tekintetében. Igen, köszönöm szépen. annyi jelentés tevőként egy nem létező dokumentum esetében, az a CEPOL dokumentum. Nos, Hálás vagyok a, taná- a bizottságnak azért, hogy egy informális döntést hoztak. Ez nem egy formális döntés, ezt látnunk kell egyértelműen. Úgy vélem, hogy a bizottság pontosan tudja azt, hogy milyen Libesza bizottság álláspontja az Európai Szepol összeolvasztásával kapcsolatban, és arra sürgettük, arra ösztönöztük a bizottságot, hogy egy újabb javaslattal álljon elő, tudván azt, hogy most lenne a legjobb ideje annak, hogy egy új székhelyet találjunk, ugyanakkor véglegesítsük a CEPOL jövőjét is. Ilyen szempontból fontos az, hogy a tanács előre mozdult, és reméljük, hogy sikerül lezárni ezt az egész folyamatot, így vagy úgy, még a mandátumunk lejárta előtt. Ez nagyon fontos lenne. Most nem akarok belemenni a az érvekbe, ellenérvekbe az összevonást illetően, erről már többször beszéltünk itt a parlamentben, csak annyit szeretnék kiemelni, hogyha a különböző aspektusait tekintjük eh, mindennek és eh, az új székhely kérdésének, akkor el kell azon gondolkodni, hogy az új székhely mennyire tudja biztosítani a függetlenséget a CEPOL esetében, mert számunkra ez rendkívül fontos lenne. Másrésztről az európai intézmények egy olyan döntést hoztak, hogyha új székhelyeket kereskélünk intézmények számára, akkor mindig az új tagállamokat kell előtérbe helyezni. Magyarország és így Budapest volt az egyetlen olyan javaslat, amely egy új tagállamtól érkezett. Úgy gondolom, hogy most Magyarország mellett állhatok így ki hogy válaszoljak azokra az aggályokra, amiket az emberi jogokról, a demokrácia kérdéséről fogalmaztak meg. Remélem, hogy amikor bekövetkezik a székhely e, e, valódi megvalósítása, akkor már más kormány lesz e, Magyarországon. Reménykedünk abban, hogy a következő magyar kormány jobb eredményekkel fog rendelkezni az alapvető jogok, emberi jogok, demokrácia tekintetében. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a politikai vitában. Nagyon fontos az, hogy ne helyezzük ezt politikai szintre, de ami a magyar parlamentben történt az elmúlt napokban, a magyar parlament és a Fidesz ezt politikai vitává kovácsolta, és az MSZP-t, az ellenzéket, és köztük engem is itt az EP-ben árulónak neveztek. Én szeretném elkerülni ezt a fajta politikai vitát, és akkor talán lenne esélyünk arra, hogy Budapest legyen a székhelye a Cepolnak. Kis késedelemben vagyok, így Demere az úr szeretne még végezetül valamit mondani. Köszönöm szépen. Csak egy gondolat. Itt egy rendes jogalkotási eljárásról van szó, amelyet a tanács folytatott. Itt ugye egy minősített többségű döntésre lett volna szükség, de ez egyébként nagyon vitatható, mert itt ugye ilyen kizáró öm, körök ö, voltak. Írország és Görögország először, aztán Olaszország és Spanyolország is kikerült a sorból, de még mindezek előtt Finnország vissza jelöltségét, hogy Hollandiát támogassa. Nos, ez a feljárás, ez nagyon kétséges, és biztosan nem jogszerű. A kollégákra reflektálva a következőket mondanám. Egyetértek Veronikkal, ugyanis ő nagyon értelmesen fogalmazta meg a helyzetet, azzal kapcsolatban, hogy a parlamentnek milyen szerep jut ebben a jogalkotási eljárásban. A novemberi dátum valóban jó lenne arra, hogy a különböző jelöltek bemutathassák itt a parlament előtt a jelöltségüket. Timothy Kirkhopnak pedig azt mondanám, hogy én sem kívánom az össze olvasztását ezeknek az intézményeknek, és ezzel kapcsolatban még módosításokat is beterjesztettünk a jogalkotási javaslathoz. Világos, természetesen meg kell vizsgálni az összes helyszínt, lehetséges helyszínt, de ettől függetlenül nem értek egyet azzal, hogy a földrajzi egyensúly alapján döntsünk, itt inkább a kiválóság alapján kellene dönteni. A legjobb helyszínt válasszuk, a legjobb székhelyt válasszuk, tehát a földrajzi megközelítés szerintem nem jó megközelítés. Gálkingának a következőt mondanám. Nagyra becsüllek, de azért az Európai Parlament szerepét azt hangsúlyozni kell ebben a folyamatban, és úgy gondolom, hogy Taváres úr első felszólalásának első részét figyelembe kell venni, hiszen ő árnyékjelentéstevő is ebben. Még egy utolsó megjegyzés Gönc Kinga felé, aki magyar kollégám. Kinga, itt van a kezemben egy dokumentum azzal kapcsolatban, hogy a különböző ügynökségek hol találhatóak Európában. Azért Magyarországon is van már ügynökség, de azért egy utolsó dolgot mondanék még. Nem igaz az, hogy sürgős lenne az ügy. Miért nem igaz ez? Azért, mert a Browns Brownsill helyszín be fog zárni, de el fogják adni ezt a épületet. 2014 márciusában, áprilisában, de ugyanakkor azt is mondták a saját rendőrségüknek, hogy még egy évig maradhatnak. Most hát ez természetes, de hogyha a saját rendőrségüknek még a rendelkezésére tudják bocsátani további egy évig ezt az épületet, akkor az európai, tehát akkor a Cepolnak is megtehetik ezt a szívességet, és Máström biztos egyébként írt is az Egyesült Királyság illetékes hatóságainak, hogy pontosan határozzák meg, hogy meddig tudják fenntartani az épületet, illetve a helyszínt. Úgyhogy itt igazából még ezt várjuk meg ezt a folyamatot, hogy záruljon, záruljon le, és az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződésben megfogalmazott szerepét kell nekünk megvalósítanunk és kivívnunk. Elnök, köszönöm szépen. Veronik Mátyő következik, aki a néppárt részéről koordinátor. ő azt szeretné, hogy megvárjuk azt az időpontot, amikor bemutathatnák a különböző jelöltek a lehetséges helyszíneket. Az, hogy novemberben mikor lehetne erre sort keríteni, azt majd megbeszéljük. 10 óra 30 perckor lesz a szavazás, és addig még van egy napirendi pontunk. Pápa Nikolau úr a visszatérés kérdésében, harmadik országokkal való együttműködés és a megállapodások eredményes végrehajtása, a visszatérési irányelv gyakorlati végrehajtása címmel. Tehát kérem, hogy most cseréljünk eszmét ezzel kapcsolatban. A jelentéstevünk Papa Nikolaou úr ismertesse a helyzetet, azután pedig a módosítások beterjesztési határidejéről fogunk beszélni, és a többiek is majd felszólalhatnak. Pápa Nikolaou úr. Köszönöm szépen! Itt egy saját kezdeményezésű jelentés van. Itt a frakciók közötti a megállapodás volt az, ami fontos ebből a szempontból. A visszatérés irányelv gyakorlati végrehajtásának eredményes végrehajtására vonatkozólag. A javaslatot a néppárt kezdeményezte, és amikor az eredeti címet próbáltuk megfogalmazni, akkor arra gondoltunk, hogy nincsen európai szinti, szintű, kom, tehát ma, mindent magába ölelő ö, irányítási rendszer. Van ugye egy közös európai megközelítés, menedékpolitika, de a mi véleményünk szerint ezek, ahhoz, hogy ezek a rendszerek működőképessé és hatékonyá váljanak, egyfajta átfogó bevándorlás menedzsment politikára van szükség. Itt a minőségi és mennyiségi indikátorok szintén fontosak, tagállami szintre lebontva. És az elejétől kezdve szeretném világosság tenni azt, hogy itt most nem a menedék kérőkről van szó, hanem a visszatérésről, tehát nem olyan személyekről beszélünk, akik bármiféle veszélynek lennének kitéve a hazájukban. Ez kulcsfontosságú ebben a kérdéskörben. Tehát olyan gazdasági menekültekről beszélünk mi, akik már kimerítették a menedékes rendszert, akár európai, akár nemzeti szinten, és visszautasították az ő kérelmüket, mert nem jogosultak arra, vissza kell térjenek származási országukba az alapjogokat szeretnénk mindenképpen tiszteletben tartani, és ugyanakkor figyelembe vesszük a tagállami hatóságok hozzáállását is. De egy többszintű megközelítése van szükség, és nagyon pozitív voltam az egész, kezdet, az egész ügy kezdetétől fogva, és erre most szeretnék utalni is, de közös végkövetkeztetéseket dolgoztunk ki. Tehát átfogó megközelítés kell, ezt szeretném hangsúlyozni. A visszatérés menedzsment kapcsán. Tehát hogyan kezeljük ezt az ügyet. Nos, egyelőre a politikáink igen széttöredezettek, és pont ez ö, nagy problémákhoz vezet a keleti, illetve délkeleti szomszédaink tekintetében. Nincsenek megfelelő adatok, amelyek a rendelkezésünkre állnának, és a parlament, illetve a tanács és a bizottság sem rendelkezik ezekkel az adatokkal. Amennyiben a bizottság 2011-es visszatérési megállapodását megvizsgálja, elolvassa, ott is ugye azt vették fel, hogy nagyon kevés a rendelkezésre álló adat, és ez problémás. Ami pedig az ütemtervet illeti, ugye a parlamentnek is nem sokára vége a mandátumának, illetve a bizottság mandátuma is lejárt, lejár, és ugye itt egy több éves programról van szó, igazságszolgáltatási térség, jogérvényesítési térség szempontjából. Ezt tehát minél hamarabb meg kell szavazni, és én remélem, de úgy is gondolom, hogy az Európai Parlament hozzájárulása igen szignifikáns lesz. Akár csak Lampedúzára gondolunk, vagy a múlt héten, hétfőn Görögországban történt incidensre, ahol több mint 70 személy volt veszélyben. Igen fontos az, hogy a saját régióban is, de máshol is a földközi tengerben, földközi tenger környékén lévő országokon igen nagy a nyomás. A, az jelentéstevőknek is köszönöm a munkáját, és a frakcióknak is köszönöm a munkáját. Természetesen a következő hetek során nyitottak vagyunk mindenféle javaslatra. Először is A non-refoulement elve, ez nem vitatható elv, tehát ezt figyelembe kell venni, hiszen a bilaterális megállapodások megvalósítása vagy érvényre juttatása szempont esetén is az alapjogokat, illetve az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Az Európai Bizottság a közös bizottságok révén a visszatérés biztosítása során ezt figyelembe kell vegye. Ugyanakkor az adatszolgáltatás fontosságára szeretném ismét felhívni a figyelmet, és a bizottságnak is a figyelmét erre hívnám fel. Ugyanis gyakorlatilag nem áll rendelkezése megfelelő minőségű és mennyiségű adat a bilaterális egyezmények szempontjából sem. Pedig ez nagyon sokat segítene abban, hogy pontosan láthassuk, hogy mi az, ami működőképes megoldás, és mi az, ami nem. Már pedig ugye a jogi keretek megvannak, de talán nagyon sokszor nem megfelelőképpen alkalmazzuk ezeket. Elég gyakran az is problémát jelent, hogy az európai megállapodások harmadik országokkal, például Pakisztánnal hogyan néznek ki. Nos, ezekben a megállapodásokban, például az EU-Pakisztán megállapodásban is szükség lenne ezekre az adatokra és fontos lenne az európai visszatérési megállapodás figyelembevétele, ez rendkívül fontos, és nem tudom, hogy pontosan hogyan is néz ki a helyzet jelenleg a teljes képet illetően, hogyha a számokról beszélünk, de fontos lenne az eljárást is megvizsgálni. Harmadsorban pedig az európai külpolitikát jobban be kellene vonni a visszatérés kezelésének kérdésére, és ezért úgy gondolom, hogy a belügyi főigazgatóság, illetve az Európai Külügyi Szolgálat között szorosabb együttműködésre lenne szükség. Itt a LIBA szakbizottságban nagyon fontos az, hogy ne csak Máström biztosan, hanem Catherine Ashtonnal is párbeszédet folytassunk, akár Van Rompuy úrral is, ezekről a kérdésekről esetleg a jövőben, vagy akár ki is lesz a jövőben a tanács elnöke. Aztán az önkéntes visszatérésekre is gondolok. Fontos a bevált gyakorlatok meghatározása. Itt megint csak tudjuk azt, hogy volt egy megfelelő alap 2013-ig, de most ezt újra mm, gondoljuk. Tudjuk azt is, hogy vannak problémák, ezt figyelembe vesszük. Nézzük most az okokat és ötöd sorban pedig az együttműködésünket harmadik országokkal javítanunk kell, már pedig ehhez nagyobb képben szükséges gondolkodni, a legális bevándorlás szempontjait is figyelembe kell venni, az ő rájuk vonatkozó problémákkal, illetve az embercsempészet, illetve öm, árucsempészet kérdésével, és a tranzitországok problémájával is foglalkoznunk kell. Az embercsempészek az Európai Unióba bejutását meg kell akadályozni, ez, ehhez szükséges jogi eszközöket figyelembe kell venni, ezt prioritásnak kell tekintenünk, hiszen szeretnénk megakadályozni a helyzet kialakulását a származási országokban, és ezt főként bilaterális megállapodások révén lehet megtenni. Ez egy folyamatos dolog kell, hogy legyen, hiszen az Európai Unió fejlesztési programokat, gazdasági, infrastruktúrális fejlesztési programokat finanszíroz harmadik országokban, tehát ezért is fontos a DEVE szakbizottság véleményét megvárni a jelentéssel kapcsolatban, és éppen ezért fontos az, hogy a tagállamok a rájuk vonatkozó kötelezettségeknek megfeleljenek. És most végül talán azt is mondhatnánk, hogy nem szeretjük a visszaküldést, az lenne a legjobb, ha senkit nem kellene visszaküldeni, próbáljunk meg mindenkit befogadni az EU-ba. Tehát ebből a szempontból akkor nincsen szükség arra, hogy egy átfogó tervet dolgozzunk ki. Amennyiben ez van, hát akkor lehet, hogy nincs is szükség európai menedékes megközelítésre, szabályokra. Lehet, hogy az lenne a legjobb, ha semmi sem lenne. Természetesen itt senki sem azt mondja, hogy olyan országba kell visszaküldeni az embereket, a menekülteket, vagy ahol fenyegetettségnek vannak kitéve, de igazából a már összes jogi rendszert kipróbáló személyek esetében visszaélnek ezek az emberek a lehetőségekkel, és az ő esetükben kell alkalmazni a visszaküldést. Senki sem mondja azt, hogy itt tökéletes a rendszer, vagy hogy semmi sem működik. Egyik végletet sem mondjuk, de azért van még itt lehetőség arra, hogy javuljon a helyzet. Aztán itt a tranzitországok kérdése is nagyon fontos. Törökország például. Kérem, próbálja meg összefoglalni a mondani valóját. Ne haragudjon, még egy perc, köszönöm. Embercsempészek. eloszlanak a területen ezek a személyek. Nem tudom, hogy nem kellene ezzel kapcsolatban tennünk valamit, szankciókat ö, kiszabni a látványos esetekre. És aztán ott van az önkéntes visszatérési lehetőség is. Természetesen elfogadhatjuk, vagy tehetünk úgy is, mintha elfogadnánk ezeket az érveket. Nagyon sokszor is az alakul ki, az a helyzet alakul ki, hogy a befogadó, az első befogadó országban megrekednek a személyek, mert ott őket nem tudják, nem tudnak nekik egy életet biztosítani, de mégis ott ragadnak, és ezek az emberek nem mehetnek át más Európai Uniós országba, már pedig ezzel a mozgás szabadságuk korlátozódik. És látnunk kell, hogy mekkora problémát jelenthet ez, mindez ezeknek az országoknak. Már most is, és a jövőben ez továbbra is így fog maradni. Fontos politikai elveket kell megfogalmaznunk, Tehát sok a joghézag, nem hatékony a rendszer. Egy európaibb és hatékonyabb megközelítése van szükség. Ebben a jelentésben az összes frakció együtt megfogalmazhatjuk azokat a kérdéseket, amelyekben az összes frakció egyetért, ez egy saját kezdeményezési jelentés. Még egyszer erre emlékeztették, megpróbálunk a problémákra or- találni, illetve a hézagokat pótolni. Én meg vagyok győződve arról, hogy sikerül majd közös álláspontra jutni, és minden árnyékjelentéstevővel együtt tudunk működni. A mai napon és a következő hetekben is mindent megtesszük majd annak érdekében, hogy közös megközelítést tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Romero López kollega és mások is, ha kívánnak még szólni, akkor tegyék fel a kezüket, még most. Jakolino kollega, fejegyeztük, de látok még két-három másik kezet is, tehát nagyon kevés idő van, mert 10-30-kor már szavazni kell. és meg kell még adni a szót a bizottságnak, az elnökségnek, is 10.30-kor viszont kezdjük majd a szavazást, ha késésben leszünk, onnan leszünk. Giom asszony. Megpróbálom. De hát ugyanakkor bizonyos tagállamok esetében, hát itt a legutóbbi híradások témáját érintjük. A cím az egyik fontos kérdés hiszen itt a harmadik országokkal való együttműködés, a visszatérés konkrét megvalósítása. Tehát ez egy rendkívül széles körű téma, és azt hiszem, hogy itt a definíciós munka lenne a dolog lényege, hogy próbáljuk meg ezeket a kérdéseket először is definiálni. És aztán itt vannak a pénzügyi kérdések is, hiszen Papa Nikolau úr nagyon jól tudja azt, hogy finanszírozási kérdések hogyan kapcsolódnak ehhez a témához. A parlament mindig is támogatta a bevándorlási alapban a prioritások megfogalmazását, ugye az önkéntes visszatérések támogatását, illetve a fogvatartásra vonatkozó alternatívákat, valamint a kényszer visszatérések kérdését. A jelentés első részével kapcsolatban, amely a harmadik országokkal való együttműködésre, illetve a visszatérési megállapodásokra vonatkozik, minden bizonyal világosan kell fogalmaznunk, és továbbra is fel kell említenünk azokat a különbözőségeket, amelyek a megvalósítás terén mutatkoznak a különböző tagállamok között. Ugyanakkor nem átlátható sokszor az uniós folyamat, illetve a bilaterális szerződések. Aztán valóban az adatok hiányának létezett nagyon nagy probléma, és harmadsorban pedig az emberi jogi jogsértésekre hívnám fel a figyelmet, hiszen nagyon nehéz az akár bilaterális, akár közösségi szintű visszatérési egyezmények hatását vizsgálni. És az utolsó eleme ennek a témakörnek, hogy mégiscsak fontos az, hogy ezt a fajta ö, madzag és furkosbot politikáját ö, megvizsgáljuk közelebbről. Harmadik országokkal való együttműködés szempontjából is, ugyanis elengedhetetlen gondolom az Unió és a harmadik országok közötti együttműködés világos feltételek mentén való a megvalósítására, hatékonyságra van szükség, egy globálisabb stratégiát kell kialakítani, és ugyanakkor a nem együttműködés esetében a szankciók alkalmazására. A visszatérési irányelv, vagy visszaküldési irányelv kapcsán egy nyomonkövetési jelentés jelent meg, de ezt nagy valószínűséggel csak később fogjuk megkapni nem lesz még meg addig, amíg a jelentésünket véglegesíteni kívánjuk, pedig pontos lenne ezt látni, ugyanis a jövőben a nyomankövetést komolyabban kell venni. És most lassan lezárom a hozzászólásomat. Bizonyos intézkedéseket nyomon kell követni, főként a fogvatartásra gondolok, ugyanis kimutatták azt, hogy nagyon sok esetben nem utolsó lehetőségként alkalmazták a fogvatartást. Tehát nem merítették ki a többi lehetőséget ezen lehetőség előtt. És aztán fontos még a finanszírozási kérdések tisztázása is. Köszönöm, Romero López úr. Kérem, röviden. Equilibrar un poco los turnos de los distintos grupos de la Köszönöm Három módosító. Igen, de, de, de mindjárt szavazás lesz, eh, mondja az elnök. Eh, tehát eh, szerintem valami fajta egyensúlyi helyzetet kell találnunk a frakciók között. Az nem lehet, hogy az EPP-nek 15 perce van, másoknak meg 2-3 perce. De asszonyom, az teljesen normális, hogy a raportőrnek több ideje van, mint a többieknek Igen, ez egy valóban sürgős kérdés. Ez a saját kezdeményezési jelentés, igazából korábban az úgynevezett szégyen jelentés volt. És igazából azok a menekültek, akik Európába érkeznek illegálisan, őket visszatérítik a származási helyükre, de most nem erről van szó itt igazából, hanem arról, hogy hat hónapot töltenek igazából akár fogdában is fogva tartva. Sok menekült nehéz időket tudhat maga mögött, és ez a hat hónap, amit ilyen központokban töltenek, ezekre azért van szükség, hogy az NGO-khoz hozzáférhessenek, viszont a földközi tenger térségében egyáltalán nincsen semmilyen fajta jog erre vonatkozólag. Alapvetőkot akarunk használni, és ezekhez mechanizmusra van szükség. Németországban három napot telik az, amíg valakit visszatérítenek. Mindenki élvezheti az alapvető jogait. Spanyolországban ez 20 napig tart, Görögországban pedig 6 hónapig. Ez nem lehet, hogy ez így maradjon. Egy mechanizmusra van szükség, hogy mindenki alapjogát garantálhassuk, és érvényesítethessük. Malmström biztos azt, hogy nem maradt nekünk uh, adatokat Koyero utalt erre. Több ezer harmadik országból származó olyan állampolgár van, akik szörnyűséges körülmények között élnek. Ezért eh, jó ez a saját kezdeményezési jelentés, viszont kell egy döntés annak érdekében, hogy az ilyenfajta helyzeteket el lehessen eh, kerülni nem úgy lépünk fel, mint egy civilizált Európa állampolgárai. Azokat, akik ezekben a centrumokban élnek őket, egyfajta rabszolgaként kezeljük, hogy be vannak zárva, és nem tudnak semmilyen fajta alapvető jogot élvezni, és ezt meg kell változtatni, Verzse asszony. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Általában a az árnyék előadóknak szokta adni e, a szót, e, éppen ezért e, a mostani módszere kicsit meglepett. Nos, szeretném megköszönni a raportőrünknek a munkát. Eh, kérem, figyeljen ide, kérem, kérem, hallgasson Nikola úr meg engem, mert eh, valójában az ön irányelvéről beszélünk, illetve az ön jelentéséről beszélünk. Köszönöm, ha figyel. Köszönöm tehát eh, Papa Nikola úrnak a, munkáját. Dolgoztunk már együtt korábban is. Remélem, hogy meg tudunk egyezni legalább az alapokról. Nem teljesen értettem, hogy miért kért az EPP egy saját készítésű jelentést, mielőtt a bizottság kiadja a saját értékelését. Ahogy Szilvi Guillaume is mondta, igazándiból információ birtokában tudunk csak megnyilvánulni, az év végéig pedig megszületik majd ez a bizottsági közlemény, amelyből rengeteg információt megtudhatnánk. Persze tudjuk, hogy mi a helyzet, vannak óriási különbségek a tagállamok között, között, és eh, én szégyen irányelvnek szeretem hívni ezt a visszatérési irányelvet, és látjuk, hogy nem egyformán alkalmazzák eh, ezt. Eh, nagyon kevés, nagyon kevés előrelépést láttunk ebben az ügyben, már pedig én azt szeretném, hogyha elérnénk előrelépést is. Egyébként az ENSZ is elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel van egy ENSZ külön jelentéstevő az emberi jogok témájában, aki főleg ennek a visszatérési irányelvnek a következményeivel foglalkozik, tehát én azt gondolom, hogy ez az ENSZ jelentés is a témába vágó, nagyon komoly dokumentum lesz, különös tekintettel arra, hogy a, a menekültek elzárása nem szabad, hogy az egyetlen megoldás legyen a nem tört törvényes helyzetű migránsok vonatkozásában. Egyre több az elzárás, és a tagállamok bezárnak nőket is, gyerekeket is, mégpedig kísérő nélkül érkező gyerekeket is, illetve kiszolgáltatott személyeket, tehát én azt gondolom, hogy erre külön oda kell figyelnünk. Egy másik kérdés, amiről majd nyilván később fogunk beszélni, illetve módosítókat benyújtani, az az, szerintem ez is fontos, hogy mert ez megfigyelhető az ENSZ munkájában, illetve az ngo munkájában is sajnos az, hogy az Európai Unió, és főleg a tagállamai, főleg a tagállamai, csak biztonsági megközelítést alkalmaznak itt ebben a kérdésben, és eh, általában csak a csak a belügyminiszterek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és mindannyian tudjuk, hogy egy globális megközelítésre van szükség, mert anélkül nem fogunk tudni E, előrelépést elérni, és e, akár igazat mondani a számokról, ami aztán tényleg csak habatortál lenne, e, mert valójában itt azt a képzetet keltjük, hogy elárasztottak bennünket a menekültek, miközben ennek talán éppen az ellenkezője igaz, mert hogy a világon más régiókban sokkal jobban nőtt a bevándorlók száma, mint Európában. Figyeljünk oda ezekre a kérdésekre is, legalább olyan pozitív hozzáállással, mint az áruk szabad mozgására. Tehát figyeljünk oda az alapvető jogokra. Köszönöm, Jekolino úr következik. Köszönöm szépen. Ez a téma valóban rendkívül fontos és aktuális jelenleg. Giorgio Papanikolaou nagyon helyesen lefestette nekünk a helyzetet. Valóban különbséget kell tennünk a politika és a menedékes politika között. Hiszen nekik menedékjoguk van, és erre van egy közös megközelítés európai szinten, és ezt egyébként az Európai Parlament nem olyan régen fogadta el a gazdasági menekültekre vonatkozólag. De azok, akik Európába érkeznek, de nem találnak aztán, tehát itt nem maradhatnak. Ezen gazdasági menekültek esetében vissza kellene küldeni az embereket. Nos, ezért lenne fontos az önkéntes visszatérítés elve, ehhez pedig nagyobb koordinációra van szükség az Európai Külügyi Szolgálat és a DG Home, tehát a belügyekkel foglalkozó főigazgatóság között de ugyanakkor a Mediterráneumban nap mint nap tragédiákat láthatunk. Szerintem a befogadást kell jobban megszervezni, hiszen korábban, illetve csak akkor lehet valakit egyáltalán visszaküldeni, hogyha először befogadtuk. Különbséget kell tennünk a különböző helyzetek között, hiszen nagyon gyakran az embercsempészek halálútra hívják, invitálják az embereket, nagyobb pénzügyi támogatásra van szükség. Ez egy nagyon nagy kihívás, mert hát a visszatérítéssel vagy visszaküldéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, hatékony és hasznos jelentés. Giorgio Papanikolaou úr kérte ezt, most persze várjuk még az eredményeket, de a jelenlegi helyzetben a embercsempész motorcsónakosokkal kell felvennünk a harcot, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a költségek megoszlanak, megoszoljanak. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az a megközelítés, amelyre szükség van a hasznossághoz, ahhoz az kellene, hogy az jelenlegi rendelkezés álló eszközöket uniós szinten megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy hogy valósították meg őket. Az elsőleges szempont ebben a vizsgálatban a hatékonyság, de még inkább fontos az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezzel együtt, tehát hogyha ezt megtettük, akkor jogalkotási módosításokat javasolhatunk, vagy pedig bizonyos már meglévő intézkedések megfelelőbb megvalósítását kérhetjük. Itt vannak aztán ugye a visszatér, visszaküldési megállapodások. Most ezeket szerintem csak azokat kellene megvizsgálni, amelyek uniós szinten jöttek létre, egy nagyon kritikus megközelítése van szükség, ezt az Európai Bizottság gyakorlatával szemben kell megtennünk. És rengeteg olyan javaslat is van még, amely a különböző íróasztalok fiókjaiban hever, és soha senki ezeket nem valósította meg. Tehát ajánlásokat kellene megfogalmazni, újakat vagy a korábbiakat felélénkíteni, és mindez vonatkozhatna akár arra is, hogy felfüggesszük a megállapodásokat olyan, tek, olyan országok tekintetében, ahol a visszaküldés után ö, atrocitásoknak voltak kitéve a menekültek. Fontos az is, hogy a megvalósítást nyomon tudjuk követni, főként a már felvetti, a már fel megemlített megállapodásokkal kapcsolatban. Aztán ugye a másik fontos eszköz az a Frontex, hiszen őt is be lehetne vonni ebbe a folyamatba, esetleg közvetlenül szervezhetnék a visszatérítést, vagy visszaküldést, és azon belül fontos lenne azt is megvizsgálni, hogy a visszaküldési folyamatokban amelyeket a Frontex irányít vagy koordinál, az emberi jogokért felelős személyek megfelelően működnek-e, tehát egyáltalán léteznek-e ilyen személyek, és ha igen, akkor jól végzik a munkájukat. És aztán a kollégák már megvizsgáltak Európában vagy máshol is ilyen fogvatartó központokat, és olyan helyzeteket láthattunk, amelyek felháborítóak több szempontból is. Például a fogvatartás és az egészségügyi körülmények borzasztóak nagyon sok esetben. Embereket visszaküldenek származási országukba úgy, hogy nem kapnak előtte orvosi eljárás, ellátást, és aztán ugye a jogs, az ingyenes jogsegély, nem mindig valósul meg, és az, hogy a fogvatartást csak legutolsó lehetőségként alkalmazzák. Az összes rendelkezésre álló alternatíva kimerítése után. Hát azt hiszem, hogy ettől a helyzettől még igen messze vagyunk, úgyhogy ez lehetne az egyik legfontosabb kérdés, amire felhívjuk a figyelmet. Aztán a kiskorúak fogvatartása, valamint az újságírók, illetve nem kormányzati szervezetek hozzáférése ezen központokhoz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen kérdések összessége fontos, és új módosításokat kell javasolnunk. Ne haragudjon, Flótra asszony, mindjárt vége lesz. Tehát számomra a legfontosabb az, hogy parlamenti ellenőrző munkánkat elvégezzük, és most a bizottsághoz fordulnék. Már nem sokára vége van a mandátumunknak, úgyhogy jó lenne, ha megtanulná a nevemet. Madame Flotr vagyok. Igen, elne, elnézést kérek, két perc, két perc, ezt hangsúlyozom már elég régóta. Késésbe vagyunk, mindjárt jön a szavazás, ne haragudjon, Klész úr, ne haragudjon akkor miért nem a, csak a árnyékjelentéstevők, illetve a jelentőstevő kapja meg a szót? Ja, dank u voorzitter. Nu, de Europese Unie heeft het asiel- en immigratiebeleid naar zich toegetrokken, uh, maar bij... Köszönöm. Ami a menekült politikát eh, illeti. Nyilván ennek része a visszatérítési eh, politika is. Ez egy jó dolog. Tavaly nyáron a kollégák egy része Spanyolországban járt, és megnéztük, hogy hogyan is működik a Frontex, illetve a parti őrség, és ott nekünk azt mondták, hogy tíz illegális eh, személyből, aki a földközi tengeren keresztül érkezik, ezek közül gyakorlatilag csak minden tizedik lesz, tehát tízből egy lesz eh, gyakorlatilag menekülként elismerve. És azt gondolom, hogy ez az a nagy probléma, amivel eh, foglalkoznunk kell. Tehát az emberek, az illegálisan érkezők 80%-a hogyha nem küldjük ezeket vissza, az nyilván politikai szinten hatalmas problémákat fog okozni, ezzel foglalkoznunk kell. A visszatérítési politikát szabotálják két oldalról is. Egyrészt eh, az Európai Unió részéről eh, a baloldali pártok, eh, illetve a kormányok, amelyek egyre újabb és újabb ürügyeket hoznak fel annak érdekében, hogy ne kelljen visszaküldeni az embereket a származási helyükre. De a másik probléma pedig, hogy nincs együttműködés, nem elég az együttműködés. Ráadásul a, van egy ellenállás azon országok részéről is, akik úgymond kibocsátják ezeket a bevándorlókat, migránsokat. Azt gondolom, hogy szankciókra is szükség van azon országokkal szemben, amelyek a kötelezettségeknek nem felelnek meg. Tehát itt alkalmaznunk kell szankciókat, amelyek a fejlesztési politikán, a szomszédsági politikán keresztül alkalmazhatók Eh, amennyiben egy eh, harmadik ország nem tartja be a eh, megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Hogyha erre az Európai Unió nem kéres, akkor el kell térnünk a bilaterális megállapodásokra az egyes tagállamok, illetve a harmadik országok között. Elnök, köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság és a tanács, illetve majd a jelentés készített, de rendkívül röviden Tudom, hogy szeretnének hozzászólni, de csak nagyon röviden. A bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, valóban. December 17-én előre láthatólag az Európai Bizottság fogja be ö, terjeszteni az első jelentését ezen rendelt alkalmazásáról. Valószínűleg ez egy pozitív jelentés lesz, melyben kimondjuk azt, hogy a visszatérítési rendelet hozzájárul ahhoz, hogy a migránsok alapvető jogait védeni lehessen. Mi elemezni fogjuk ezt a jelentést. A legtöbb pont, amit eh, kiemeltek, azokat megvizsgáljuk, tehát fogunk beszélni a fogvatartásról, ennek alternatíváiról, az önkéntes visszatérés lehetőségéről, a Frontex közös fellépések, hatékonyság, a, az szabálytalan tartózkodás büntetése, mindezeket meg fogjuk vizsgálni, és egy politikai állást fogunk tenni. Ennek tükrében egy kicsit összezavarodtunk, és azt látjuk, hogy ugyanezt fogja tenni ez a tervezett jelentés ugyanabban az időpontban. Ez egyetlen kifogásunk. Véleményünk szerint jobb lenne, hogyha megvernák azt, amíg mi benyújtjuk ezt a rendelet alkalmazásáról szóló jelentést, és utána lehetne az bizonyítványok alapján erről beszélni. Poszak Javics kollégámnak szeretném megadni a szót. Az elnök közben kérdezi, hogy a tanács akar-e szólni. Ha nem, annál jobb, akkor most visszatérünk a jelentéskészítőre nagyon gyorsan. Köszönöm, szeretném megköszönni a bizottságnak a megjegyzéseket, eh, amiket itt eh, hallottam. És Verzsi asszonynak is eh, szeretnék valamit mondani. Az, az, az eredeti megközelítés az az volt ebben a jelentésben, hogy egy ilyen totális megközelítést átfogó megközelítést milyen módon tudunk megvalósítani. A visszatérés irányítása egyik eleme az a visszatérési irányelv értékelése. Nyilván a többi frakció is javasolta, illetve fontosnak tartja. Ez nem a mi ügyünk, nem, a, nem az a célunk, hogy párhuzamos munkát végezzünk az Európai Bizottsággal, és aztán a végén kusza legyen az eredmény, nem ez a célunk. Amit eh, szeretnénk csinálni, az az, hogy eh, megkérdezzük a tanácstól, hogy eh, a visszatérési megállapodások azok érvényesek legyenek és végre legyenek hajtva, illetve arról akarunk szólni, hogy eh, milyen eszközökkel tudjuk a visszatérés irányítását eh, hatékonyá tenni, mert szerintem jelenleg nem hatékony, és pont mert nem hatékony, ennek a háznak itt eh, van tennivalója, egy konkrét megközelítésre van szükség, amelyel a problémákat megoldhatjuk. Köszönöm az árnyék előadóknak a reakciókat. Nagyon fontos, hogy együtt leüljünk egyszer, és egy közös stratégiai megközelítést találjunk, amelyet mindannyian követhetünk, az alapokban megegyezve, nyilván egyes konkrét eseteket kiemelve, az eszközöket, az eszközök végrehajtását körüljárva, az alapvető jogokat természetesen figyelembe véve, de ezen kívül van azért visszaélés az eljárásokkal, vannak embercsempészek, foglalkozzunk azokkal is, így a, dolog komplexitásához ez, ez, ez hozzátartozik. Az elkövetkezendő hetekben bizonyára sok tennivalónk lesz, és én, elnök úr, abban reménykedem, hogy azért sikerül majd időben elkészíteni a jelentés tervezetet. Köszönöm, mondja az elnök. Meghallgattuk a raportőr záró megjegyzéseit, és akkor elmondanám önöknek, hogy a november 25-én fogunk foglalkozni ezzel a témával, december 15 én a módosítók benyújtásának határidő, és január 22-én fogunk szavazni a LIBE szakbizottságban erről a témáról, tehát a határidők november 27, december 5 és január 22. Nap, ügyrendi? Ügyrendi hozzászólása van? Tessék. Holland. Igen, az lenne, elnök úr. Néha nagyon rossz a szavazólisták szétosztása, de most aztán tényleg szörnyű, mert semmit nem kaptam. Az elmúlt 24 órában megpróbáltam beszerezni ezt a szavazólistát, de hogy általában az lenni szokott, ez nem sikerült. És már ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben egy egy levélt is küldtem, és most pedig szeretném bejelenteni azt is, hogy szerintem el kellene halasztani ezt a szavazást is, mert nem kaptuk meg a szavazólistát. Korábban ön erről azt mondta, hogy ez nem az ön hibája. Ezen kívül szerintem ugyan lássuk a fülhallgatója elnök úr, de Hétfő estére ígérték a szavazó listát, tehát lehet jó, hogy jól ezt megkapnánk valóban időre, hiszen rengeteg módostól lenne, és semmit nem kaptam tegnap sem. Hát már hozzászoktunk ehhez, hogy a brüsszeli ígéreteket általában nem váltják be, de mégis szeretném, hogyha ezt komolyan mennénk. Well, just excuse me, I understand this is... Már elnézést kérek, de itt a szokásos eljárást követtük, nem hallottunk panaszokat, mindenki a LIBE szakbizottságban megkapja a szavazólistát előre, 24 órával előtte, tegnap is ez történt, elküldtük mindenkinek, a LIBE szakbizottság minden tagjának, nem volt panasz, a többiek egyetértőleg bólogatnak, időben megkapták, felírjuk, amit mond, de azt gondolom, hogy eddig szabályosan jártunk el, ahogy szoktunk. Én panaszkodtam többször is, mondja a képviselő, e, ezzel kapcsolatban. Én persze nem vagyok meglepődve, ha 30 perccel az ülés előtt kapom meg a szavazó listát, de most még, még úgy se kaptam meg. Tényleg elfogadhatatlan. Valaki, valaki kiabál mikrofon nélkül, Gomes asszony, nem lehetett hallani. E, mindenki más megkapta, uram. Föl, följegyezzük, hogy ezek szerint ön nem, de ettől függetlenül elkezdünk szavazni, mert képesek vagyunk szavazni. Nos, akkor nézzük először a jogalkotási felhatalmazás a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése, Flasikova benyoma jelentése. Elkezdjük a szavazást, négyes, négyes módosítók, jó mellette? ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nos, itt van egy technikai kiigazítás, ami módosítónak számít? Nem. Erről szavazni kell? Technikai módosításokról? Igen. Tehát van egy technikai módosítás az egyes bekezdésben, ez szerepel a szavazólistájukon, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító következő, hatos, javít az elnök, ki van mellette? El, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nyolc, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. Ezt mások meg azt mondják, hogy nem fogadtuk el, tehát akkor ezt géppel ellenőrizzük. Gépi ellenőrzés következik. Megnyitom a szavazást. Nincsen szavazókártyája? Nyilván följegyezzük majd külön a szavazatát. Megnyitom a szavazást. Lezárom és most már le is van zárva. 24 mellette 18 ellene elfogadtuk tehát. 9-es módosító következik, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 11 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E, Há, elnézést, hogy az elnök javít, a kettes módosítóról szavazunk, egy kimaradt, tehát meg kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, most pedig szavazunk a módosított szövegről. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Now closed. Zárom. 38 mellette, 4 ellene, nincs tartózkodás Flasikova Benyova asszonynak. Köszönjük! Most szavazunk a tiltott lőszer és fegyvergyártásról és kereskedelemről. Veronik Mathieu a raportőr. Tehát ez egy jelentés tervezet, nem érkezett hozzá módosító indítvány, tehát magáról a szövegről szavazunk, és megnyitom a szavazást. Elektro... Lezárom a szavazást. 40 mellette, egy tartózkodás és egy ellenszavazat. Köszönjük Madame Matyőnek. És következik a harmadik szavazás Philip Clays kollega jelentéséről a 2009 per 935 IB határozat mellékletének az Európol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosítása. Egyes kompromisszumról beszélünk, szavazunk ki, van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. ráadásul visszavonták meg, eh, okafogyottá váltak a módosítók, akkor jön a végszavazás, miután az egyes kompromisszumot elfogadtuk, végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 42 mellette, és eh, nincs tartózkodás eh, Klejsz úrnak. Köszönjük a munkáját. Nos, menjünk tovább a szavazás után. Point number ten, which is this... Tízes napi rendi pont következik. Személyek külső határokon történő egyes okmányok a személyek külső határokon történő egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és pármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzés. a Fajon, a raportőr, aki nincs itt, Moraes úr fogja őt képviselni a Horvátország és Ciprus területén való tartózkodással kapcsolatos témában. Moraes úr következik. Fajon asszony nincs itt sajnos, de szeretném megköszönni a bizottságnak. Nem a bizottságnak kéne először beszélnie? Nem, kérdezi a képviselő. Ez, igen, igen, mondja az elnök. Látom most már, hogy mi az eljárás. Tehát először az Európai Bizottság beszél, és aztán Moraes úr, a raportőr fajonasszony nevében, ezt követően fognak szólni az árnyék előadók, tehát a bizottságé a szó, köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy ezt a borzalmasan hosszú címet ön már felolvasta, így nekem nem kell megismételnem, csak beszélni róla. Először is elmagyaráznám a téma kontextusát miért nyújtotta be az Európai Bizottság ezt a javaslatot, és ezt követően külön rámutatnék három vagy négy problémás kérdésre. Kezdjük tehát az összefüggésekkel. Amikor egy tagállam, egy új tagállam belép az Európai Unióba, akkor nem válik azonnal vagy automatikusan a Schengeni térség részévé. Az a legtöbb esetben a csatlakozás után van egy időszak, amíg van belső határellenőrzés, és csak ezt követően szűnik meg ez a belső, és válik Schengen tagjává a tagállam. Két fázisú végrehajtási folyamata van a Schengeni joganyagnak. Van a Schengeni joganyagnak olyan része, amelynek meg kell felelni már a csatlakozás napjától. Más része, másik része a Schengeni joganyagnak csak akkor válik alkalmazandóvá, amikor az adott tagállam belép a Schengeni térségbe. A vízumpolitika különlegessége az, hogy a Schengeni joganyagban van egy sor olyan jogszabály, amely az első kategóriába tartozik, tehát a csatlakozás napjától kell alkalmazni az új tagállamoknak. Itt a 2001 per 593-as mód, ö, ö, rendeletre gondolok, amelyel szintén önök foglalkozni fognak, tehát az új tagállamoknak vízumkényszert kell bevezetniük azon országokkal szemben, amelyek a negatív listánkon szerepelnek. Tehát ezt már a csatlakozás pillanatától kezdve meg kell tenniük. Más vízumpolitikai kérdések, például a vízumkódex nem azonnal alkalmazandó, az új tagállam nincs, nem részese, nincs hozzákapcsolva a VIS-hez, de ez egyébként igaz a vízumok kölcsönös elismerésére is. Tehát egyfelől Horvátországnak vízumkényszert kell bevezetnie azon országokra, amelyek a javítok, 539 per 2001-es rendeletben e, szerepelnek. E, a kölcsönös elismerés azonban még nem adott, tehát Horvátország vízumot kell, hogy e, kérjen akkor is, hogyha a Schengen államok egyike többszöri belépésre jogosító vízumot adott már ki az adott személynek. Ez egy igazolhatatlan munkaterhet ró a e, horvát államra, mert e, azok, akik e, Schengen országi vízummal rendelkeznek, vagy tartózkodási engedéllyel, azok valószínűleg az új tagállamokban sem fognak biztonsági kockázatot jelenteni. Azért tehát, hogy a haszontalan bürokráciát elkerüljük, a 2004-es és 2007-es csatlakozások után is már az Unió elfogadott olyan jogszabályt, amelynek révén enged, megengedte a tagállamoknak, hogy a e, rövid távú látogatás vagy átutazás céljából elfogadják a Schengeni vízumokat. Tehát itt most e, Horvátországnak is ugyanezt a lehetőséget fogjuk biztosítani. E, azt szeretnénk, hogyha hogyha Horvátország is a Schengeni tartózkodási engedélyeket el tudná eh, fogadni. A tanács és a parlament részéről ez elvileg nem elvi kérdés, eh, hanem egy bevett gyakorlat, már kétszer csináltunk ilyet a múltban. Tehát ez, ezek az összefüggések, és akkor most néhány konkrét dologról beszélnék. Először is van egy változás a két korábbi hasonló határozathoz képest. Azok a határozatok, a Schengeni vízumok és tartózkodási engedélyek egyoldalú elismerését csak átutazás esetén tették lehetővé. Hogyha egy harmadik személy az új tagállamokba, az új tagállamba mondjuk nyaralás céljából akart eljutni, akkor ez az egyoldalú elismerés nem volt alkalmazandó, mert úgy tekintettük, hogy ebben az esetben az új tagállam a fő célpontja a tartózkodásnak, éppen ezért nekik kell dönteniük a vízum kiadásáról, alkalmazásáról. A vízum kódex azonban megszüntette a tranzitvízumot. Most már csak egy eh, vízum típus van, amely egyszerre alkalmazható alkalmas a rövid távú haszna, tartózkodásra, illetve az átutazásra is. Ezt a logikát követve e, engedélyezzük orosz, or, Horvátországnak azt, hogy elismeri a Schengeni vízumokat, amennyiben a harmadik személy, harmadik országbeli állampolgár Horvátországon át akar utazni, vagy ott akar rövid távon tartózkodni. Tehát, ha Horvátország ezt a rendszert alkalmazni akarja, akkor megteheti, hogy nem írja elő a rövidtávú horvát vízumok igénylését. Tehát ez egy logikus változás, amely a vízumkódex után lett bevezetve. Ezért is van az, hogy Ciprus, Románia és Bulgária esetében hozott korábbi határozatokat is meg akarjuk változtatni, eh, hogy ők is, ez a, ez a három ország is kiterjeszthesse a vízum elismerést az átutazáson kívül a rövid távú tartózkodásra. Miért csak Ciprus szerepel a Horvátország mellett a címben, és miért nem szerepel Románia és Bulgária? Nos, azért, mert ezek még nem léptek be Schengenbe eh, Tehát a bizottság abból indult ki, amikor ezt elkészítettük, hogy Románia és Bulgária hamarosan belép a Schengeni egyezménybe, és rossz politikai jelet, üzenetet küldött volna, hogy mi kiadunk egy olyan javaslatot, amely még mindig kiterjed Romániára és Bulgáriára. Ehm, ez azt jelentette volna, hogy ennek a javaslatnak az elfogadásáig sem tudna Románia vagy Bulgária bekerülni a Schengeni övezetbe. Tehát amikor ezt az irányelvet előkészítettük. Nyilván, hogyha Románia és Bulgária nem lépett be, és nincs dátum sem a belépésre, akkor nyilván hozzá kell adnunk őket ehhez a e, javaslathoz. Tehát Horvátország és Ciprus e, egyoldalúan elismerheti a vízumokat, Horvátország és Cirkus, eh, akkor ezt lehetővé kell tenni Romániának és Bulgáriának is. Ez egy technikai kiigazítása a szövegnek. Van még egy dolog Koszovóval kapcsolatban. Általában felhatalmazást kap egy új tagállam arra, hogy eh, elismerjen egy olyan dokumentumot, amely eh, teljes Európai Uniós utazásra feljogosít eh, Schengeni vízum, vagy valami fajta olyan engedély, amit egy Schengeni tagállam kiad. Ugyanakkor fölhívom a figyelmüket, hogy koszovói állampolgároknak elfben nem lehet olyan vízumuk, amely az egész Schengeni térségre igaz, mert vannak olyan tagállamaink, amelyek nem ismerik el Koszovót, ami nyilván a vízumok kiadására is érvényes egy LTV kerül ilyen kiadásra, ami azt jelenti, hogy csak a saját területére érvényes vízumot ad ki a koszovói állam polgárnak az, amelyik nem ismeri el Koszovót. Na most azok a tagállamok, amelyek elismerik Koszovót, azok olyan Schengeni vízumot adnak ki, amely érvényes a Schengeni területen, kivéve azon tagállamok területén, amelyek nem ismerik el eh, Koszovót. Tehát annak is azért elég nagy a területi hatája, mert a legtöbb tagállam elismeri Koszovót, de mégsem terjed ki az egész Schengeni térségre ahhoz, hogy ne zárjuk ki a koszovói állampolgárokat ebből a lehetőségből, ebben a szövegben utaltunk arra, és a korábbi határozatokban nem szerepelt ez a kitétel, mert akkor még nem ilyen volt a koszovói helyzet, tehát lehetőséget biztosítunk arra, hogy a koszovói állampolgároknak kiadott olyan vízumokat elismerjék ezek az új tagállamok, amelyek érvényesek a Schengeni térség egészére, kivéve azon tagállamokat, amelyek nem ismerik el Koszovót. Mm, ez tehát a javaslat. Én eh, szívesen válaszolok az önök kérdéseire, de remélem, hogy mivel már a múltban kerültek ilyen határozatok elfogadásra, azt remélem, hogy most is ez viszonylag egyszerűen fog bekövetkezni. Köszönjük a bizottságnak. Claude Moraes következik Tanya Fajon helyett. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr. Fájon azt, hogy nem tud ma itt lenni, de tárgyaltam vele, és eléggé egyetemű a megközelítése. Ez pedig az, hogy a központi kérdés számára az, hogy a 2004-es, 2005-es csatlakozások után igazából az egy technikai jellegű dokumentum, egyetemű a helyzet, az Európai Bizottságának vízum csapata nagyon komplikált esettel áll elő a 529-essel kapcsolatban, viszont ez a kérdés talán nem lesz annyira bonyolult, mint az előző említett, nem annyira technikai jellegű ez a megközelítés, ez a megközelítésünk. Az, hogy Bulgária és Románia most nem csatlakozik Schengenhez, ez egy szélesebb a vita, véleményem szerint, de ami Horvátországot illeti, ez egy eléggé egyszerű helyzet lesz, valószínűleg nem lesz semmilyen fajta probléma. Az egyszerűsített rezsim, amelyet 2004-2007-es csatlakozások kapcsán hoztak létre, az ugyanaz a rendszer lesz, amelyet meg itt is használhatnánk. Tehát igazából itt nem látunk semmilyen fajta problémát, ez egy technikai dokumentum, technikai megközelítés, tehát semmilyen fajta komplikációt nem látunk. Ez az, amit Tajon asszony elmondott. Vannak más kérdések is, amelyek Romániához és Bulgáriához kötődnek, azonban ezekkel kapcsolatban bizonyára a kollégák majd hozzászólnak. De ez a jelentés eléggé egyszerű számukra és fajonasszony számára. Köszönjük a bizottságnak a, a, a munkát. Most pedig hallgassuk meg a képviselőket. Például Plankovics úr lesz a, az egyik, aki hozzászól. Danoka asszonyt is látom, de először is Plankovics úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak én is a magyarázatot a nagyon fontos döntéssel kapcsolatban, amely valóban egyszerűsíti Horvátország számára az eljárásokat, hiszen így egyetemes elismerése lesz a vízumoknak, a rövid távú tartózkodásra vonat jogosító vízumok esetében is. Ez hasznos lehet Horvátország számára, hiszen így le lehet küzdeni a szükségtelen administratív terheket a harmadik országból származó állampolgárok számára. Horvátország stratégiai célkötőzéssel csatlakozás után az az, hogy csatlakozzunk Schengenhez, és teljesítsük a szükséges feltételeket, mert ez fontos egy olyan ország számára, amely az európai való csatlakozása során már kiegyenlített, kiigazította vízumpolitikáját annak érdekében, hogy hamarosan Schengen tag lehessen. Ez nagyon fontos, hogy Schengen tagok lehessünk, hiszen félig már módosítottuk vízumfelteleinket, és nagyon fontos számunkra, hiszen Horvátország nagyon fontos célpontja a turizmusnak. Nagyon sokan érkeznek hozzánk Oroszországból vagy Törökországból, ezért rendkívül nagy hatása van ennek Horvátországra, főként a nyári időszakban. Mindenképpen várjuk az Európai Bizottság támogatását, hiszen megalapodtunk a 14 milliós első szakaszban, Schengen esetében remélhetőleg a 18 milliót megkapjuk majd 2014-ben, gondolván arra is, hogy a jelenlegi kormány nem fog olyan hibákat vétni, mint amit tettek az Európai Elfogató Parancs végrehajtása során, ez egy másik eh, téma, erről nem kívánok most beszélni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi téma technikai jellegű, de ez gyakorlatilag segítséget jelent a horvát hatóságok számára, és támogatjuk ennek elfogadását az Európai Parlamentben is. Köszönöm szépen az Európai Bizottság magyarázatát. Danoka asszony, ön elnyék tehát szóljon hozzá először ön. Igen, az vagyok. És tudjuk, hogy ez egy technikai jellegű kérdés, és nagyon hálásak vagyunk az Európai Bizottságnak a magyarázatokért, mert azáltal, hogy ez egy technikai kérdés, még mindig nagyon fontos ez a szabad mozgás szempontjából. Salgáljuk, ami mindig probléma van Románia és Bulgária Schengen csatlakozása kapcsán. A problémákat nem sikerült még megoldani. De ugyanilyen sok sikert kívánunk Horvátország számára is. Tessék! Sviker, Sviker, Sviker asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! A horvát delegáció nevében szeretném támogatni mindazt, amit eddig elmondtak, különösképpen szeretnék az Európai Bizottságnak köszönetet mondani ezen javaslatáért. Természetesen jelenleg Horvátországban bizonyos vízumfeltételek vannak, viszont a kölcsönös elismerés még nem működik. Ez miatt nagyobb a munkateher, amely nem jogos, és a Schengeni vízummal rendelkezők is rosszabb helyzetbe kerülnek. Ez a jelenlegi javaslat javítja a helyzetet, megszünteti a szükségtelen eljárásokat, és bizonyára tudják, hogy ezt Plankovics úr is már elmondta, a fő célunk az az, hogy csatlakozhassunk a Schengeni térséghez. A Schengeni mechanizmus hamarosan végrehajtjuk, és reméljük, hogy a kormányunk is ezt a lehető leghamarabb lehetővé teszi. A vízumok egyedül elismerése mindenképpen örvendetes számunkra. Tudjuk, hogy ez csak egy átmeneti időszakra lesz érvényes, majd 90 120 napra. Eddig ezt nem lehetett alkalmazni, üdvözlöm ezt a javaslatot rövid eh, tartózkodás, rövid horvátországi tartózkodás esetében már a Schengeni vízumokat eh, el lehet eh, ismerni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az eredeti eljárás negatív volt, és negatívan hatott ki a turizmusra is. A turizmus szektor nagyon megszenvedte ezt tavaly, illetve az évben, mert ez azt jelenti, hogy az Oroszországból, Törökországból érkező turisták száma csökkent emiatt. Üdvözlöm tehát ezt a javaslatot, és remélhetőleg el is fogadjuk ezt a javaslatot itt a szakbizottságban, illetve a plenárisan is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még olyan képviselő, aki hozzá akar szólni, vagy a bizottság esetleg? Ha nem, akkor Morász úr kaphatja meg a szót Fajon asszony nevében, hogyha ő sem akar szólni, akkor csak azt tudom bejelenteni, november 27-28-án fogunk foglalkozni ezzel a jelentéssel ismételten, és december 18-án lesz a módosítóban jutásának határideje. Ha ez rendben van, akkor egyszerűen tovább lépünk, mégpedig a 11-es napi rendi pontra, Úgy tűnik, hogy sikerült behozni magunkat. A következő napi pont a külső tengerhatárok felügyelet az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködés igazgatását felelős Európai Ügynökség által összehangolt operatív együttműködés keretében. Ez az utolsó napirendi pontunk ma. A jelentés készítője Coelho úr, aki előterjesztette a jelentés tervezetét, gondolnunk kell azokra a tragikus eseményekre, amelyek Lampedusánál történtek a földközi tengerben, és azóta már különleges mentő akciókat hajtott végre az olasz kormány, és arra szólított fel, hogy az európai intézmények, illetve más tagállamok is támogassák ezt. Most hallgassuk meg Coelho urat, utána pedig majd a bizottság, illetve az elnökség képviselője is megkapja a szót. Coelho úr. Köszönöm szépen. Nézzük meg, hogy miből is akarunk kiindulni. A kiindulási pontunk az az, hogy a igazság jogérvényesülés biztonság térségét ki teljesítsük. Tudjuk azt is, hogy fontos az, hogy közös megközelítést alkalmazunk a határvédelem területén. Nagyon hatékony határvédelemre, illetve ellenőrzésekre van szükség, és viszont a Schengeni övezeten belül a szabad mozgást kell biztosítani. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos a külső határok védelme, és az egész Európai Unió ezeken a mm, fontos alapelveken, illetve értékeken alapszik, úgyhogy ezt nekünk tiszteletben kell tartanunk, illetve ki kell teljesítenünk. Az Európai Unió és tagállamai mindent meg kell tegyenek annak érdekében, hogy az alapjogok, illetve az emberi jogok érvényesülésének, érvényesülése ne szenvedjen csorbát. Lampedúzán az elmúlt napok során több száz halottat láthattunk. A becslések szerint 25%-a a menekülteknek hát ilyen lélekvesztőkön érkezik az Európai Unióba, és ezeknek az embereknek igen nagy része sajnos meghal az út során. Néha még ilyen tömeges pusztulásoknak is tanúi vagyunk. Az emberéletek megmentése egy abszolút értéknek számít, és minden olyan hajó, aki lát bármilyen problémát, azonnal segítségére kell siessen a bajba jutottaknak. Ezért fontos ezt európai szinten is kimondani. Azt is tudjuk, hogy a menekültek vagy bevándorlók beáramlása főként az Európai Unió déli tagállamait érinti, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az egész Európai Unió területére kihatással van a bevándorlás. Úgyhogy ebben az optikában kell a szolidaritást és a felelősségvállalást egymás mellé állítani. Annak érdekében, hogy a menedék jogot kérők, a menekültek vagy a bevándorlók alapjogait, illetve emberi jogait teljes mértékben tiszteletbe tudjuk tartani. Tehát ezek a legfontosabb gondolatok a megközelítést illetve. Ami a jogi személyiséget illeti, olyan konstrukciót szeretnénk kialakítani, amely figyelembe veszi a szolidaritást, épp úgy, mint az emberi jogok tiszteletben tartását. Egy kötelező jogi érvényű jogi eszköz elfogadása elengedhetetlen, ahogyan egyébként ez az Európai Bizottság javaslatában is szerepel. A fő célja ennek az, hogy egy egységes jogi eszközben integráljuk mindezeket a különböző szempontokat. A nemzetközi jogot, az európai megközelítést, és ugyanakkor garantálni tudjuk azt is, hogy a tengeri műveletek hatékonyságát biztosítani tudjuk. A mentési műveletekre gondolok főképpen, de ehhez kötelező érvényű jogi eszközökre van szükség. És egyébként ezzel kapcsolatban már a bíróság is hozott egy ítéletet. Nagyon sajnálatosnak tekintem azt, vagy azokat a kijelentéseket, amelyeket bizonyos tagállamok tettek ezen a héten a tanácsban. Ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek nem kívánják ezt a közös, illetve ezt a kötelező érvényű jogi eszközt támogatni, mert ők úgy gondolják, hogy ez nem uniós kompetencia, hanem nemzeti hatáskörbe tartozik. Még ennél is rosszabb az, hogy ugyanezek a tagállamok azt is kimondták nyíltan, hogy nem értenek egyet a bíróság ítéletével amely pedig az együttdöntési eljárást mondja ki mm, alapfeltételként. Tehát megint csak Schengeni kérdésekben azt látjuk, hogy a tanács nem veszi figyelembe a parlamentet, mint társ jogalkotó mm, házat. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, erőteljesen el kellettől határolódnunk. Nagyon sajnálatos az, hogy a tanács így vélekedik. De egyébként ez érthető, ugyanis a tagállamok számára nem prioritás ez a dosszié. Hatalmas ellentmondás látszik az illetékes miniszterek kijelentései között, hogy mennyire sajnálják, hogy emberek halnak meg a tengeren, és a között, hogy amikor aztán valamit tenni lehetne a tanácson belül, akkor nem hajlandóak megtenni a szükséges lépéseket. Ezt pedig el kell ítélni, pedig szigorúan és határozottan. Aztán a jelentésnek az alapjogok védelme a másik fontos vetülete, vagy vezérfonala, a visszaküldés tilalmával együtt. Fontos az tehát, hogy nem csak bizonyos esetekben alkalmazzuk ezt az elvet, hanem mindig tehát a visszaküldés tilalmának elvét mindig, minden esetek és körülmények között alkalmazni kell. És végül pedig a szolidaritás elvének erősítése. Tudjuk azt is, hogy a menedékrendszer kialakítása és a határvédelem kérdése a tagállamokra tartozik, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy belső közös térség kialakításához nagyobb szolidaritásra van szükség, és arra, hogy a felelősséget az összes érintett fél között jobban megosszuk, illetve egy közös menedékes politikai rendszert alakítsunk ki, és a külső határok védelmét közösen irányítsuk. Ezzel a ponttal kapcsolatban lenne néhány konkrét javaslatom miről, tehát ezek azok a, a fő vezérfonalak, amelyek mentén gondolkodtak. Köszönöm. Most a bizottság és a tanács részéről Nielsen úr, öné a szó a bizottság részéről, kérem. Well, thank you, President. Köszönöm szépen hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy néhány szót szóljak erről a kérdésről. Valóban az egyik intézkedés, amelyről most beszélünk, a humanitárius tragédiák kapcsán, amelyeket nem olyan régen láthattunk, és amelyre Malmström biztos is rámutatott, a Frontex műveleteire irányítja rá a figyelmet, illetve arra, hogy az ilyen mentő műveletek során a tagállamoknak nagyobb segítséget kell adni. Egy fontos elemnek gondoljuk ezt a javaslatot, annak érdekében, hogy a Frontex jól tudjon működni, és hogy a lehető legjobban segíteni tudja a menekülteket, illetve minél több emberéletet tudjunk megőrizni és hogy működőképes maradjon az egész rendszer a gyakorlatban is. Nagyon örülünk annak, hogy a LIBE ilyen sürgős módon napirendjére tűzte ezt a kérdést, és nagyon örülök annak is, hogy a jelentéstevő ilyen széles körben támogatja a jelentést, illetve ezt a jogalkotási javaslatot. Én remélem azt, hogy majd a tanács is vállalja a maga részéről a gyors akciót. Elnök, köszönöm. Cinkelikius úr következik a tanács részéről. Köszönöm szépen! Még emlékezzem arra, hogy 5, szeptember 5-én az elnökség bennünket tájékoztatott arról, hogy a tanács illetékes munkacsoportjaiban milyen munka folyik. Szeretném most ezt az információt napra készét tenni. Köszönöm Koeljó úrnak és az egész LIBE szakbizottságnak a gyors munkáját a jelentéstervezettel kapcsolatban. Ugyanakkor szeretném biztosítani a szakbizottságot arról, hogy a tanács bizottságát, a tanács álláspontját minél hamarabb ki fogjuk alakítani. A litván elnökség mindent megtett már ennek érdekében, és a viták eredményei és az elnökség most éppen arra készül, hogy a határok munkacsoportban novemberben ismét napirendre tűzi ezt a kérdéskört. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan is kívánunk eljárni a rendelettervezet tekintetében, de természetesen minden a viták fényében fog majd eldőlni. A Koreper 2-ben mandátumot fogunk kérni, hogy az Európai Parlamenttel tárgyalásokba bocsátkozzunk. szeptember elején erre már mandátumot adtunk, és több tagállam is jelezte, hogy a 9-es és a 10-es cikket ki kellene, vagy arra kellene célozni, hogy a konkrét műveleteket segítsék. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy egy jó kompromisszumra jussunk, és természetesen Szeretnénk a szakbizottságot biztosítani arról, hogy a tanács mindent megtesz a siker érdekében, és a javaslatot megvizsgálva az összes érintett, szak, az összes érintett munkacsoportot bevonja a folyamatba. Köszönöm. Most néhány parlamenti képviselő kíván hozzászólni. Weidenhauser úr az első. Itt vannak az árnyékjelentéstevők. Kérem, akkor először az árnyékjelentéstevők következnek. Ön az, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék hozzászólni röviden. A parlament felelőssége az az, hogy egyetemű állást foglaljon, és úgy tűnik, hogy a tanács bizonyos tagjai ezzel nem próbálnak hozzászólni. Én ezt eléggé aggályosnak tartom, hiszen ez a téma nagyon fontos az állampolgáraink számára. A második pont, az egy alapvető jellegű pont. Úgy gondolom, hogy a földközi tengeren keresztül történő bevándorlás az nem tekinthető egy normális bevándorlási útnak. Ez egy kivételes eset, itt újabb eszközöket kellene létrehoznunk, és ezen el kell gondolkodni. Ezek az esetek, amelyekről a jelentés készítője már beszélt, ezek valóban emberi tragédiát jelentenek, és úgy gondolom, hogy a Frontex műveleteit megvizsgálhatjuk a gibraltári szoros tekintetében is. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben arról kell beszélnünk, hogy mindenképpen az emberi életek megmentését kell előtérbe helyeznünk, és köszönöm a jelentés tevőnek azt, hogy ennyire jól átgondolta a módosító indítványait. És köszönöm szépen azt is, hogy a visszanem utalásra vonatkozó jogot is beledolgozta korrekt módon ebbe a jelentésbe, és úgy vélem, hogy a szolidaritási elvet is erősíteni kell, és az egyes módosító pontosan ezt tükrözi. Azt is pozitívnak találom az Európai Bizottság javaslatával szemben, amely a 7.1e cikket próbálja törölni. Itt mindenképpen arról van szó benne a módosítóban, hogy nyílt tengeren nem lehet visszatérítést eszközölni. Ezt pozitívnak tartom. Vannak olyan témák is, amelyeket még bilaterálisan megvitathatnánk. A 7.1-es bekezdés, ha ezt nem törölnék, akkor ez ugyanazt az eredményt érné el, mint amit Lampedusa-ban is láthattunk. A harmadik országokkal történő operatív együttműködés, ez is nagyon fontos. Szeretném leszögezni azt, hogy ki kell zárni akkor a harmadik országokkal való együttműködést, ahol az alapvető emberi jogokat nem tartják be. Azt is pozitívnak tartom, hogy a Frontex jelentés, Frontexnek jelentenie kell az Európai Parlament irányába, és itt figyelme kell venni az alapvető jogokat is. Itt még le lehetne talán szögezni azt, hogy azok az igények, amelyeket a visszautalás miatt tesznek, ezeket írásban kell rögzíteni, és meg kell vizsgálni két év múlva, mi történt. Utolsó pontként azt is fontosnak tartom, hogy eh, megvan a lehetősége annak, hogy a menekültek eh, fellepezhessenek a visszautasító ítélet ellen, vagy a visszatérítő ítélet ellen. Vannak olyan helyek, ahol ezt már alkalmazzák. El kell azon gondolkodni, hogy egy ilyen fajta fellebezési lehetőséget mi is biztosítsunk. Összességében nagyon fontos és nagyon jó jelentésnek tartom ezt, és véleményem szerint talán választ találhatunk így arra, amit, ami most számos európai állampolgárt foglalkoztat és aggájjal tölt el. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament itt valóban sokat tehet. Köszönöm szépen. Wikström asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjak először is köszönetet Koelho úrnak ezen sürgető jelentés kapcsán. Üdvözlöm a jelentését. Azzal a ember tragédiával, amit Lampedusa-nál tapasztalhattunk, még jobban hangsúlyozódott az, hogy mennyire fontos ez. Egyértelmű, hogy a jelenlegi politikák nem működnek megfelelően, és sokkal többet lehetne tenni ezen a területen, és kellene is tenni. A saját hibáinkat is be kell látni, és nem csak másokat kell hibáztatnunk mindannyian hangsúlyozták azt, hogy a harmadik országoknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk. Ebben a helyzetben én egy kicsit frusztrálónak tartom azt, hogy az EU bizonyos tagállamoktól kritikát kap. Én ezt nehezen tudom megemészteni, azért, mert az a probléma, hogy a tagállamok ismételten és ismételten nemzeti kompetenciákat ragadtak magukhoz, és elutasították az európai megközelítést. Ennek következtében az Európai Unió nem kapta meg a megfelelő eszközöket az ügynökségek számára, hogy szembenézzen ezzel. Meg vagyok arról győződve, hogy ha az Európai Unió jogköröket kapna bizonyos eszközök használatára, akkor az Európai Unió felelősséget is vállalhatna az olyan tragikus események, mint amit nem régében láthatunk a földközi tenger térségében, Lampedusa környéken, ezek mind európai kérdések, és ezeket meg kell válaszolnunk. Nem elég az, hogyha a tagállamok egymást hibáztatják, és toporzékolnak, hogy azt láthattuk. Ez eléggé ironikus, főként annak tekintetében, hogy több mint 200 ember vesztette életét, mert a földközi tenger térségében üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát. Szerintem ez egy jó javaslat volt, de úgy gondolom, hogy Koljó úr módosítói továbbra is erősítük ezt a rendeletet, és örömmel mondhatom el azt, hogy teljes mértékben támogatom a jelentés megközelítését, ez valóban kitűnő jelentés, és nem csak a kajónak kell erre büszkének lennie, mindannyiunknak büszkének kell annyira lenni, hogy foglalkozunk ezzel, főként azután, ami történt. Egyértelműen kell elosztani a felelősséget, a non-refoulement, illetve alkalmazása fontos, illetve a halászok meg büntetése is nagyon fontos mindannyian emberi életeket próbálunk megmenteni a földközi tenger térségében, ez mindannyiunk számára egy erkölcsi kötelezettség, és emiatt nem lehet senkit sem hibáztatni, vagy akár megbüntetni ezért. Benyújtottam további módosítókat is, amelyek megfelelnek Koljó úr jelentésének, hangsúlyoztam a harmadik országokkal folytatott együttműködést, de ennek során az alapvető, illetve emberi jogokat is figyelembe kell venni. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti döntéseket figyelembe kell venni, például a hírsi esetben, és eh, a továbbiakban is szeretnék együttműködni. Lehet, hogy nem értettem jól, amit olvastam, de szeretném, hogyha hallhatnám a bizottság stratégiáját is ezzel kapcsolatban. Mondani sem kell azt, hogy valaminak történnie kell, mindenképpen ambiciózus tervre van szükség. Ez több, mint fontos. Kulcsfontosságú az, hogy előre haladjunk. Nem lehet megengedni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk még egyszer. A megfelelő eszközökre van szükség és európai szinten kell ezt elintéznünk. Most pedig Keller asszonyt hallgassuk meg. Thank you. I would also like to thank uh, the rapporteur, Mr és megköszönöm Kuala úrnak ezt a nagyszerű munkát, ami javít a bizottság szövegén, tehát a biztonságra, illetve a norfómora vonatkozó módosításai támogatjuk, a szolidaritásra eh, vonatkozó részeket is támogatjuk, ugyanakkor vannak még komoly aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy a Frontex tengeri műveletei Eh, megfelelnek-e az európai vagy nemzetközi jognak, mert eh, az alapvető jogok eh, védelme, illetve a non-refoulement, azok a bizottsági javaslatban prominensen szerepelnek, ki vannak emelve, de a fő kérdést mégsem oldják meg, vagyis azt, hogy hogyan lehet ezeket az elveket nemzetközi vizeken a gyakorlatban megvalósítani. Ami a Herszi eh, döntést, illetve bírósági határozatot illeti, az Emberi Jogok Európai Bírósága azt mondta, hogy a harmadik ló kiszállítása az embereknek a hajóról csak akkor megengedhető, hogyha bizonyos eh, konkrét szabályok betartásra kerülnek csak akkor lehetséges ez, hogyha az egyéni eh, körülményeit minden egyes embernek elemzik, csak akkor hogyha az eljárásról tájékoztatják az érintetteket, illetve hozzáférést biztosítanak tolmácshoz, valamint jogsegélyt biztosítanak részükre. A sajnálatos módon a bizottsági javaslatban ezek a szabályok eh, nem szerepelnek, és eh, nem eh, és amennyiben nem felelünk meg ezeknek a, az előírásoknak, akkor valójában megszegjük a bíróság határozatát, és megszegjük a nemzetközi jogot. Mi zöldek egyébként eh, már fenntartásainkat eh, fejeztük ki azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi vizeken ilyen eh, garanciákat lehet-e biztosítani egy hajón, de amennyiben a visszatérítés a hajók harmadik országban való visszaküldését a ház többsége támogatja, akkor is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Emberi Jogi Bíróság határozatát figyelembe veszik, és az Európai Unió nem sérti meg a nemzetközi jogot. Nyilván az emberek kimentésének kötelezettsége egy abszolút kötelezettség. Lampedusa pusztán méretében eh, kimagasló, korábban is voltak ilyen tengeri, eh, tengeri tragédiák. E, mi is tudjuk egyébként, hogy mely tagállamok próbálják blokkolni a kikötőiket, e, Gör Görögország, Málta, Spanyolország, Franciaország, e, ez, Spanyolország, ezek, ezek blokkolják a tanácsi, tanácsi határozatot, ami elfogadhatatlan egy ilyen tragédia után. Különösen elfogadhatatlan ez, amikor Olaszország további segítséget eh, szeretne kérni a tanácstól, hogyan blokkolhatja az új szabályokat a tengeren hánykolódó menekültek kimenekítésével kapcsolatban eh, én megismételném azt a kérdésemet, amit már feltettem az Európai Bizottságnak. A határmegfigyelési műveletek mennyi százaléka válik aztán a végén életmentő műveletté? Jó lenne százalékos, illetve abszolút számokat is hallani. Emellett fenntartásaink vannak az Európai Bizottságnak azzal a javaslatával kapcsolatban, amely preferált opcióként határozza meg a harmadik országban való kiszállítást a hajóból, és nyilván itt a, a teljes biztonságra kell odafigyelnünk, többek között a refoulement elvének megsértésére is oda kell figyelnünk. Nem szabadulhat meg a felelősségtől egy európai tagállam azzal, hogy e, a legközelebbi kikötőbe viszi ezeket az embereket, és nem pedig a legközelebbi biztonságos kikötőbe. A szolidaritási mechanizmus teljes mértékben támogatjuk, ez egy első lépés, amely a felelősségek megosztása irányába mutat, ugyanakkor azt is kérném, hogy további lépéseket is fontoljunk meg. A déli tagállamoknak valóban szüksége van további támogatásokra, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy a relokációs programok e, működjenek, és ne e, próbáljuk minden embert visszaküldeni Máltára és e, Olaszországra, ráadásul Görögországban, ugye komoly jogsértések érték a migránsokat. Tehát ez lenne a kérdésem konkrétan. A tanácshoz Verzsá asszony következik je vais essayer d'aller euh, assez vite parce que l'essentiel a déjà été dit. Gyorsan szeretnék csak néhány gondolatot, mert a lényeg már elhangzott. Cornelissen képviselőhöz csatlakozom, hiszen ő árnyékjelentést tevő ebben a témában, és bevallom, hogy nem olvastam az összes javaslatot, úgyhogy ez egy kicsit bonyolult lesz most erről nyilatkozni. De azok alapján, amik elhangzottak. Azt kell, hogy mondjam, hogy az általános megközelítés tetszik, mert úgy gondolom, hogy ezen a területen kellene eveznünk, méghozzá közösen, hogy a tanácsot mozgásra kényszerítsük. Vagy lépéskényszerbe hozzuk. A, azok a tagállamok, akik a szolidaritásban nem gondolkoznak, az számomra elképzelhetetlen, és nem is érthető, hogy miért van ez így, és ahogy ön is elmondta, hatalmas az ellentmondás a könnyes szavak és a gyakorlat között. Ez elviselhetetlen. Az Európai Bizottságnak megvannak a lehetséges eszközei jogi szempontból, tehát a tagállamok felelőssége most az, amire hivatkozni kell. Én csak néhány gondolatra szeretném még visszatérni, amelyekről már esett szó, de fontosak szerintem is. Az egyik a harmadik országokkal való együttműködést ki kell zárni. Ahogy önök is elmondták, kedves kollégák, amikor alapjogok sérülnek, és tudjuk, hogy bizonyos országban hogyan néz ki a helyzet, olyan országokra is gondolok, akikkel uniós vagy akár bilaterális szinten megállapodást kötöttünk, Keller kolléga is utalt néhány olyan gondolatra, amelyet az ENSZ jelentéstevője is megfogalmazott, például az információ szükséglet, szükséglet a tolmácsolási segély, a jogsegélyszolgálat, és ezek mind olyan alapvető dolgok, amelyeket biztosítanunk kell szerintem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legalább egy minimális koherenciát tudjunk adni ennek a kérdéskörnek, hiszen itt ugye ember életek forognak kockán, Lampedusa számunkra a probléma mm, megmutatkozása kell, hogy legyen, hiszen ez a legsúlyosabb tragédia az utolsó időkben. Most az, hogy ez 600 méterre volt ez a tragédia a partoktól, és hogy, bizonyos, és hogy emberek egyáltalán gondolkodtak azon, hogy a szerencsétlen járt, akkor segítsenek-e egyáltalán, és aztán ugye itt az olasz hatóságok felelőssége is megkérdőjeleződik. Ez szerintem elviselhetetlen helyzet volt, úgyhogy van mit tennünk, hogy javítsuk a helyzetet, és természetesen várjuk a tanács hozzáállását. Kirkhope úré a szó. Először is elnézést, hogy a korábbi felszólalásokat nem hallottam, máshol voltam, nagyon sok ülés van most párhuzamosan de egy gondolatra szeretnék most kitérni. Nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, hogy ne legyünk álságosak. A frakcióm úgy gondolja, hogy támogatjuk azokat a fajta kezdeményezéseket, amilyen ez is. De a probléma következő. Először is azzal fognak vádolni bennünket, hét ország konkrétan, hogy az EU nem tesz eleget. De a tanács ülések egymást követik, és az EU ezeken javaslatokat fogalmazott meg a Frontex szempontjából, vagy olyan földközi tengeri tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek szükségesek, és a tagállamok, főként azok, amelyek egyébként a földközi tenger partján találhatók, különböző problémákat említenek, olyan problémákat, amelyek miatt az EU nem tudja megtenni azt, amit meg kellene tennie. Én úgy gondolom, hogy az emberek képviselői, mi itt, nagyon nehéz helyzetbe érezzük magunkat az európai vizeken vagy partok mentén történtek miatt. Ugye itt két-három hajó, halálesetek, mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk, de ezek olyan dolgok, amelyekkel sürgősen kell foglalkoznunk, és hatékonyan kell fellépnünk. Szerintem a tagállamok azok, akik el kell, hogy döntsék, hogy mit akarnak tenni az életek megmentése érdekében. De ugyanakkor sokkal erősebb kezdeményezésekre van szükség EU-s szinten, a problémák forrásánál, tehát a problémák eredeténél kell hassunk ugye el kellene téríteni a menekülteket, vagy a, mene, vagy a bevándorlókat attól, hogy ennyire öm, kétséges kimenetelű utazásokba belefogjanak. Líbia kapcsán ugye olyan rezsimekről beszélünk, ahol gyakorlatilag a rezsim támogatásával küldik az embereket ezekbe a helyzetekbe bele, Máltára, Lampedúzára, Olaszországba, ez egy botrány, ez felháborító, ugyanis ezek a rezsimek továbbra is ezt teszik. Nekünk vannak pénzügyi megállapodásaink ezekkel az országokkal, és így tovább, és mégsem használjuk ki a helyzetet, nem alkalmazzuk ezeket a szankciókat, és ugyanakkor próbáljunk meg a szervezet bűnözői egységekre, vagy csoportokra, akik kihasználják a menekülteket, és nem érdekel őket, hogy valaki ö, életben marad-e vagy sem, egészen odáig, hogy sikerül kicsikarniuk belőlük az összes rendelkezésre álló pénzüket annak érdekében, hogy egy jobb jövőt remélve elhagyják hazájukat. Tehát ő ellenük kell felvenni a harcot, és én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy többet tegyünk, sokkal többet, sokkal koherensebb párbeszédre van szükség a bevándorlással kapcsolatban, a mobilitással és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban is, az európai határok irányítással kapcsán is ezt tudom elmondani. És azután. Nagyon sokan sajnálkoznak a megtörténtek kapcsán, de mégsem tesznek semmit annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon. Tehát akár a tanácsban, akár az egyes tagállamok részéről láthatunk ellenállást, ezekre a problémákra fel kell hívjuk mindenkinek a figyelmét. Elnök. Enszú úr. Köszönöm a kollégák, már valójában mindent elmondtak, amit akartam mondani. Gyakorlatilag csak annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy mindennel egyetértek, amit elhangzott. Egy dolog még elmondandó, amellett, hogy megköszönöm Carlosnak a kiváló jelentését, biztos vagyok abban, hogy elég jól jó Eh, hogy elég jól megismertem már ezt a jelentést, átolvastam, és biztos vagyok abban, hogy eh, hogy ez a jelentés mindenkinek eh, elfogadható lesz. Köszönöm. Köszönöm. Carlos Coelho pelo trabalho que fez e pelas propostas. Köszönöm szépen a munkát, a javaslatokat, és azokat a fontos gondolatokat, amelyeket megfogalmazott annak érdekében, hogy a szöveget erősítsük egyetértek mindazzal, amit a kolléga elmondott, sőt, a többi kollégával is egyetértek, és mindenki azt mondta, hogy a parlamentnek itt most tényleg az első sorban kell megharcolni ezt a harcot. Ugyanis itt most már nem csak a bevándorlásról van szó. A bevándorlás ugyanis a menedékesekre kiterjedő problémákról, itt, itt már a menedékesekre vagy menedékkérőkre kiterjedő problémákról is szó van, hiszen Európa valamikor az ígéret földjeként szerepelt az emberek szemében, de az európai válság hírei azért megérkeztek a származási országok felé is. És ezért azok az emberek, akik most Európába tartanak, láthattuk, a többsége ezeknek az embereknek Lampedúzán vagy Máltában is igazából a szíriai háború elől menekülnek, vagy a szomáliai konfliktus elől. Menedék kérőkről van szó, akik az emberi jogok jogsértései miatt menekülnek el. Szunára is gondolhatunk, akár egy másik példát említsek. Tehát ez egy okkal több arra, hogy ezek az intézkedések, illetve az irányelv felülvizsgálata során nagyon igényesek legyünk, azt kell kérnünk, követelnünk, hogy államok, például Olaszország, ahol megpróbálják kriminalizálni azokat, akik meg akarják menteni az emberéleteket a tengerben, tulajdonképpen az nemzetközi jogot sértenek, és így az európai normákat is megsértik. Ebben az irányelvben inkább azt kellene elérni, hogy azokat kriminalizáljuk, akik nem segítenek a bajba jutottakon. Akár a Frontex embereiről is legyen szó, vagy a nemzeti hatóságok munkatársairól. Őket kell kriminalizálni, amennyiben nem teszik meg azt az emberi kötelességüket, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Aztán ugye itt arról is beszéltünk, hogy a forrás helyszínén kell hatni, odahatni. Itt nem gazdasági menekültekről van szó, itt igazi menedékkérőkről van szó, illetve menekültekről, és teljesen abszurd az, hogy ma Líbiáról úgy beszéljünk, mint a Kadafi idők Líbiájáról, hiszen Kadafi ugye korábban azzal zsarolta Európát, hogy ránk szabadítja a menedékkérők hullámait. De most már egészen más a helyzet. Vannak itt más politikák, amik egyáltalán nem működnek, vagy nagyon rosszul működnek. Gondolkozzunk el például a fejlesztési politikán. Eritreára gondolok, vagy Etiópiára ahol az olyan rezsimek vannak hatalmon, akiket egyébként Európa támogat pénzügyileg. Itt nem, egy, nem olyan államokról van szó, amelyek nem léteznek gyakorlatilag, és az államforma felbomlott. Nem. Hát itt Etiópia esetében például egészen botrányos az, hogy milyen rezsimeket támogatunk. Más politikák esetében. Beszéljünk csak Líbiáról hiszen én Líbiával foglalkozom egyébként. Múlt héten is jártam ott, Mizurátában, ahonnan aztán az a lélekvesztő is elindult, amely több száz emberrel együtt elsüllyedt Lampedusa partainál, partjainál. Ez valójában az egyik legbiztonságosabb kikötőből indult el, hiszen ott különböző milíciák ellenőrzik a kikötőt. De 50 kilométerre Mizurátá partjaitól viszont már a senki földje érvényesül, tehát ott kezdődik a senki földje, és nekünk ugye Líbiával vannak megállapodásaink, de úgy tűnik, hogy mégsem tudjuk a munkát elvégezni. Akármilyen ügyesek is a Frontex munkatársai, ugyanis hogyha Líbiával nem tudunk együttműködni, akkor mi is történik? Az Európai Unió nem, tud, nem tett semmit két éven keresztül, Ahogyan Körkhop úr is kérdezte, is, vagy kérte is mások is, Franciaország, Olaszország és más államok is csak vesztegették az időt, a parlament pedig többször elmondta, hogy Líbiában biztonsági struktúrákat kell létrehozni, mert gyakorlatilag nincsen, vagy nem, nem létezett a Kadafi rendszerben sem egyfajta konkrét ellenőrzés. Ez névileg létezett, de valósan nem. És nem létezett korábban, épp így nem létezik most sem. Most korábban ugye katonai elnyomás volt, most pedig Líbiában a belügyminisztérium és a katonai minisztérium, hadügyminisztérium fel akarja egy kicsit erősíteni az ellenőrzést, de nem tudják megtenni, mert egyszerűen nincsen rendőrség, nincsenek hadseregek, csak ezek a miliciák, akik a biztonságot így vagy úgy garantálják. Úgyhogy a politikáink koherens és integrált módon kell, hogy megvalósuljanak. Tehát itt például azt láthatjuk, hogy más szektorokban is nem jól működnek az európai politikák, és hozzájárulnak ehhez a borzalmas helyzetnek a kialakít, kialakulásához. Úgyhogy köszönöm szépen a kollégának a jó munkáját. Szerintem sikerülni fog majd azt az elvet keresztül vinnünk, hogy aki nem segít a bajba jutottakon, azt kell kriminalizálni, és más tagállamokban, például a hazámban, Koelyó úr hazájában is, új jogszabályok előkészítése folyik éppen, amely valójában a Portugáliában is egy menekültügyi bizottság létrehozásához fog vezetni, tehát egy hatóságot fogunk létrehozni. Úgyhogy egyetértek Coelho úrral meg kell akadályozni ezeket a tevékenységeket. And the commission to answer. A tanácshoz fordulnék, hogy, meg a bizottsághoz, hogy válaszoljanak ezekre a felvetésekre. Szeretnének? No. Nem? Nincs további reakciójuk? Akkor visszadom a szót a raportőrnek, Coelho úrnak. Thank you. Köszönöm, szeretném megköszönni azt a nagy támogatást, amit a frakcióktól kaptam Franciska Kellernek mondom, hogy értem, amit mond, de ő neki tudnia kell, hogy a nyílt tengeri pushback betiltása az a probléma egy részét megoldja. Nyilván a felségvizeken ezt nem lehet engedélyezni. Amit én szeretnék az az, hogy a Frontex műveletei úgy menjenek végbe, hogy az emberi jogok közben nem sérülnek. Erről szól a jelentésem. Végezetül a tanács, az elnökségtől azt kérném, hogy adját a következő üzenetet a tanácsnak. Elég egyszerű ez az üzenet, ne legyenek álszentek. Hogyha a tanács és a tagállamok komolyan aggódnak, amiatt, hogy hogyan lehetne megmenteni az emberek életét, itt a lehetőség arra, hogy bebizonyítsák, hogy komolyan gondolják ezt. Mert szerintem, ha a tanács tényleg életeket akar menteni, akkor ezen elnökség alatt első olvasatban meg kell, hogy tudjon egyezni az Európai Parlamenttel, és javítsuk ki ezt a jogszabályt még az év vége előtt, december előtt. Hogyha a tanács ezt nem hajlandó ezt megtenni, mint ahogy az látszik a héten megjelent szörnyű sajtónyilatkozatokból is, akkor mi pedig kimondhatjuk azt, hogy hazudnak akkor, amikor úgy tesznek, mintha sajnálnák azokat a nap mint nap bekövetkező tragédiákat, amelyeket a földközi tenger térségében látunk. Most van itt az esély arra, hogy bebizonyítsák, hogy komolyan gondolják, december előtt állapodjunk meg. Köszönöm, azt gondolom, hogy ez elég egyértelmű volt, mondja az elnök, és akkor én most ismertetném a módosítók határidejét, október 29 és a módosítókat pedig november 14-én fogjuk megvizsgálni itt a bizottságban. Hogyha, tíz, hogyha megengedik, akkor 10 perces szünetet tartunk, mert 12 órakor kezdődik a koordinátorok ülése. Szeretném, hogyha ideérhetnének a koordinátorok, a többi koordinátor, tehát csak 10 perc szünet, és 12 órakor kezdődik a zárt ülés.